A 68-as módosítókra szavazunk mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 67 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Itt a 13 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 69-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Egyes konszolidált módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Nyolcszoros mellette. Dagegen. Ellene tartózkodik, elutasítva. Négyes. es Trump 18-as mellette. Ellene tartózkodik, Elektronikusan ellenőrzik a 4-est és a 81-est, de a 14-est. Haben alle abgestimmt? Abstimmung. Szavazott a mindenki, a szavazás lezártam. Elfogadtuk. A kettes mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 84-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasít. Wir kommen zum Consolidated Amendment 3. Hármas konszolidált módosító mellette. Ellene. Elfogadtuk. Külön szavazás következik a hármas kaszrodát most módosítóra mellette. Elinne. Ezt elektronikusan megnézzük, mert senki nem szavazott. A szavazás megint a... Hm? Ich wiederhol's nochmal. Wir... Megismétlem. Most egy kiegészítésről szavazunk. a hármas konszolidált módosítóval kapcsolatban. Nálam ez a negyedik oldalon van a szavazólistán. Szavazotta mindenki. A zöldeknél egyel többen szavaztak. Van még bizonytalanság? Nos, akkor még egyszer, még egyszer. Szavaztunk a hármas konszolidált módosítóról, és még kell egy külön szavazást is tartanunk a bankrendszerről, és a külön szavazás a bankrendszert illeti, elben állapodtak meg az jelentéstevők és a jelentéstevő, és azért csináljuk ezt elektronikusan, mert senki nem tette fel a kezét. Nos, akkor elektronikusan szavazunk erről. Három kollega még nem szavazott, hogyha kedvük van hozzá, akkor kérem tegyék meg. A szavazást lezárom. 39-20 arányban elutasítottuk. Spring. Akkor egyet ugrunk. Mégpedig következik egy külön szavazólista. Nálam ez a 24. oldalon van, mondja az elnök. Mindenki megtalálta? Tehát a szavazó listám végén nálam van egy külön szavazó lista, nem tudom, hogy mindenkinek megvan ez, úgy tűnik, hogy igen, akkor megkezdjük a szavazást 85-ös mellette. Ellene ellenőrizzük az egészet elektronikusan, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazást uh, lezártam. Igen, 32, igen, 28 ellene elfogadtuk. Az összes többi okafogyottá vált ezáltal. Most akkor visszatérünk. Mégpedig a hetedik oldalra. És az ittre 17-esről szavazunk. Egy kicsit várok hogy mindenki megtalálja a szavazólistán ezt a pontot. Ittre 17 mellette. Ellene tartózkodik, elfogad, elutasítva. Négyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kilences mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 114 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Két egyforma módosító, 117-es és 112 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 118 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 119 mellette ellene tartózkodik, nem igazán egyértelmű, nézzük meg a 119-est elektronikusan, a szavazást megnyitom. szavazottam mindenki? Lezártam a szavazást. A 120 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 121 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 122 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 123 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 125 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 124 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 126 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 101 mellette 11-es javítja magát az elnök, 11-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 127 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. A 12 esre szavazunk mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. Étre 19 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es, itre 20 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Itre 21 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 133 mellette ellene nem volt egyértelmű, elektronikusan vizsgáljuk meg. 133-as elektronikusan. 133. 133. Elektro 133 elektronikusan. Abgestimmt? Szavazotta mindenki. Az EPP-nél ketten, kettővel többen szavaztak. Zu viel? Még egyel többen. Most rendben van, a szavazást lezártam. 44-en mellette, 21-en ellene elfogadtuk. 134 mellette ellenem tartózkodik, elfogadtuk. 137 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 138 és Tran 16 mellette ellene tartózkodik. Ezt elutasítottuk, de ellenőrizzük inkább. Strand 16 és 138. Haben alle abgestimmt? szavazott a mindenki? Az EPP-nél egynél többen szavaztak. Vielleicht hätte ein Kollege, ja, yes. Most rendben van. 27 mellette, 37 ellene, egyetem utasítva, itt 24 mellette. ellene. Tartózkodik. Ellenőrizzük az ITRA 24-est. Szavazotta mindenki. A szavazás lezárom. Elutasítva.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 Ittre 26 mellette. Ellene. Tartózkodik, elutasítva. 17-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodik, elutasítva. Ittre 27 és Trump 18 me mellette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 167-esről kell szavazni mellette. 167 Sabine Wills 16. oldalon. Mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 166, 168 és 170. Erről együtt kell szavaznunk, mert hasonlóak mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 169 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 175 mellette ellene elfogadott, de inkább ellenőrizzük. A 175-öst elektronikusan szavazotta mindenki, a szavazás lezárom. Elfogadtuk. Trump 25-22 kapatottá vált, 176 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 177 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A preambulum bekezdések jönnek. A 20-as az első mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22 mellette. Ellene tartózkodik elutasítva, ittre egyes mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 25 mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 26 mellette ellene tartózkodik elutasítva mellette. Itt a három mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28-as, 29 es egyformák mellette ellene nem egyértelmű, ellenőrizzük a 28-as és a 29-est együtt. Szavazott-e mindenki a szavazást? Az EPP-nél egynél többen szavaznak. Most ismételten rendben van a világ, és elutasítottuk. Harminc egyes mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 30-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Itre négy mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 33, tran 2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 ellene tartózkodik. Nem egyértelmű. Wir checken die vier Abänderungsanträge zusammen. Nem volt egyértelmű, ellenőrizzük. Stimmt. Szavazott-e mindenki? A szavazás lezárom. Elfogadtuk. 36-os mellette. Ellene tartózkodik, elutasítottuk. 37-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 38-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig a 39-es következik mellette, ellene tartózkodik, 49-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es itre mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 50 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 56 mellette. Ellene tartózkodik, el utasítva 57 mellette. 57-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Ugrunk egyet megint, mégpedig a hármas módosítóhoz és az ittre tízeshez mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Ittre 11 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 66 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Tran 7 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az első végső szavazás következik az így megváltoztatott tervezetről elektronikusan, mint mindig. A szavazást megnyitom. Ha szavazotta mindenki, a szavazás lezárom. 45 igen, 15 nem, 3 tartózkodás, és még végsőként szavazunk a, az így létrehozott jogszalkotási javaslatról. Elektronikusan szavazunk mint mindig. Szavazott a mindenki. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. És a jelentés készítőt kérem, kérdezem. Igen, akar. Ja. Chris? Figures for that vote. The last one? Yeah. Volt az, amiről, amiről az utolsó számadat? 47 in favor. 17. 47-en mellett, 17-en ellene egy tartózkodás. Ez volt a második szavazás eredménye. Nos, eh, hogy mandátumot kaphassunk, és én ismerem a, a számokat, ehhez 35 szavazatra van szükség ebben a körben, és elektronikusan szavazunk a mandátum megadásáról. Haben alle Abgestimmt. Szavazotta mindenki, a szavazást lezárom. Ulmer úr megkapta a mandátumot, irigy lement. Ich begrüße das... Már ma délelőtt volt egy ilyen üdvözlés. Most Bonindi urat eh, szeretném körünkben üdvözölni. Délelőtt már említettem, hogy új tagunk van, teljes jogú tagként itt a függetlenek színeiben. So, wir arbeiten uns heute vor von den ein Most az egyszerű jelentésektől a bonyolultabbak felé haladva lépünk tovább. Vielleicht kann wieder ein bisschen Ruhe einkehren. Csendrend figyelem. Aki nem szavaz, az halkan hagyja el a termet, ha kérhetem. Vielleicht können die Shadows auch vor der Tür weiter verhandeln zum Auto. Az autók árnyékelődőit kérem, hogy az ajtó előtt, de a túloldalról szemlélve folytassák egyeztetésüket. Hatos módosító mellette. Gaston Franco jelentés. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 107-es mellette. Ellene. Elutasítottuk. 108-as mellette ellene elutasítottuk. 110-es mellette ellene elutasítottuk. 109-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 111. 111-est géppel fogjuk megszavazni. <clears throat> Ha mindenki szavazott. Akkor megállapítom. Rosszul mondtam, javítja magát az elnök. A 109-esről szavazunk újra. Nem ezt mondtam? Tehát 109-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 111-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 112-es mellette, ellene, elutasítottuk. 113-as mellette, ellene, elutasítottuk 114-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 115 es mellette, ellene, elutasítottuk 116-os mellette, ellene. Elutasítottuk 117 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 118-as mellette, ellene, elfogadtuk 119-es mellette, ellene, elutasítva 7-es mellette, Ellenőrzést kérnek a 119-esről? Ám legyen. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom azt. Kis többséggel bár, de elfogadtuk. Hetes mellette, ellene elfogadtuk 120-as mellette, ellene, elutasítottuk 121-es mellette, ellene, elutasítva. Agri 1-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 122-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 124-es mellette, ellene, elutasítva 123-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 125-ös mellette, ellene elfogadtuk. Agri 2 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 127-es két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 126-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 128-as mellette, ellene, tartózkodás ...129-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 130-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 131-es mellette, ellene elutasítva. 130-as ellenőrzést kérnek? Ám legyen. 130 as géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. Ez nem volt egyértelmű? Hm. 131-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 132-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 130, ellen, ellenőrzést kérnek a 132-esről. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Higgyenek az elnöknek. Elutasítottuk. 133-as mellette. Ellene. Szavazás elutasítva. 8-as. Két részben szavazunk. Első mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 134-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 3-as két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Második részről is szavazunk? Nem. 135-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 136-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 137-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 138-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 139-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 141-es mellette ellene elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás még egyszer kérdezem a 9-esről mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Az Agri 4-es második részéről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 140-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 142-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. 143-as mellette, ellene, elfogadtuk 144-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 145-ös mellette, ellene, elfogadtuk, mondják itt nekem. 146-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrzést kérnek a 146-osról, akkor megnyitom a szavazást a szavazógéppel is. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Ez most tényleg szűk volt, 32-31 arányban elfogadtuk. 147-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 148-as mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 149-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 152-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 153-as mellette, ellene, elutasítva 154-es mellette, Elfogadtuk az előzőt, gyorsan mondtam, rosszul mondtam, elnézést. 154-es mellette, ellen, elutasítva. 155-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 156-os <clears throat> mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Egyes konszolidált módosító mellette. Ellene. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. Hármas konszolidált mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk 15-ös módosító mellette, ellene, elfogadtuk 66-os, 166-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 177-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 167-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogad, elutasítva 168-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 169-es első rész mellette, ellene, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, elutasítva. Ellenőrizzük. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Kis többséggel. Jó, hogy szóltak. Száz 117 170-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene. Elfogadtuk. 171-es második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 173-as és az Agri 9-es együtt mellettük ellenük tartózkodás elutasítva vitatják. Na nézzük. Megnyitom a szavazást a szavazógéppel. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 45-18. 174-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os, három részben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Harmadik rész igen, erről is szavazunk mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. ös és az Agri 11-es együtt mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. Ellenőrzést kérnek? Jó legyen. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 176-os első része mellette ellene elutasítottuk. Így a második részről nem kell szavazni. 178-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 181-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrzést kértek a 181-esre. Újra szavazunk tehát a géppel. Ha mindenki beadta a szavazatát, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Két szavaz. Néha a liberálisokra is szükség van, hogy látom. 177-esről nem szavazunk, 179-es mellette, Elne. tartózkodás, elutasítottuk. 180-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk? Nézzük meg géppel is a 180 as Ha mindenki leadta a szavazatát, akkor lezárom a szavazást. Most kis többséggel elfogadtuk ezt. 182-esről nem szavazunk, hanem az Agri 12-es első részéről kell szavaznunk első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva második rész mellette. Nem kell a másodikról szavazni. Az első részt ellenőrizzük. 12-es első része. Géppel megy. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Második részről akkor kell szavazni mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene. <coughs> Elutasítva. 183-as mellette ellene elutasítva. 184-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 185-ös mellette ellene elfogadtuk. 17-es mellette ellene elutasítottuk. 188-as mellette, ellene, elutasítottuk. 187-es mellette, ellene, elutasítva. 189-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 190-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 191-es ellene elfogadt, elutasítottuk 192-es mellette ellene. Nem egyértelmű, a 192-esről géppel is megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 193-as. Ellene. Elutasítva. 194-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. 197-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk, de Ellenőrizzük inkább, nehogy gond legyen. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Épp vagy csak, de elutasítottuk. 195-ös és 13-as együtt mellettük, ellenük, elutasítva. 196-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 199-es mellette ellene elutasítva. 198-as és 14-es együtt mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. 19-es első része mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Húszas, mellette ellene tartózkodás ezt is elfogadtuk. Agri 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette, pontosabban 200-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 201-esről nem kell szavazni, de az Agri 16 asról igen, mellette ellene elfogadtuk. 202-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 204-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 205-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene. Elfogadtuk. 207-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 206-osról nem szabadunk 208-as mellette, ellene, Elutasítottuk. Agri 17-es két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A második részről így akkor nem szavazunk, hanem a 109-esről szavazunk inkább, 209-es első részéről, és azt is két részben mellette, ellene, e, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrzést kérnek a 209-es első részének második részéről. Megnyitom a szavazást, ha mindenki szavazott, az első részről szavazunk, annak a második részéről. mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 209-es második része, ugyancsak két részben. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 210-es mellette ellene. Elutasítottuk. 211-12 együtt mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 213-as mellette, ellene, elfogadtuk. 214-es mellette, ellene, elutasítva. 215 es mellette, ellene, elutasítva 216-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 217-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva Agri 18-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 22-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 23-as mellette. Ellene, tartózkodás elfogadva. 218-as mellette, ellene, elutasítva 219-es mellette, ellene, elutasítva. 24-es, első rész. mellette ellene. Elfogadtuk. Második részről több részben szavazunk. Négy részben szavazunk a második részről. Kezd bonyolodni a dolog. Az árnyék előadók megkavarták nekünk az életet. Kettő per egyes mellette. Még egyszer még a 24-esről kell, annak a második részéről, és ennek is a második részéről is szavazunk. Tehát nem, nem újra szavazásról van szó. 2 per 2 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A többi részről akkor nem kell szavazni. 25-ös, mellette ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Hamarosan jön a kávé, és persze a tea is. 220-as mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. 221 mellette ellene elutasítva. 222 mellette, ellene, elutasítottuk. 223. 222-est ellenőrizni kérték. Szavazunk a 222-esről géppel. Ha mindenki szavazott, és a néppártiak közül is még kihúzzák azt a plusz kártyát, akkor meglátjuk. 32-30 arányban elfogadtuk. 223-as mellette, ellene, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek. Jó. 26-osról, ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. elutasítottuk. 224 mellette, ellene, tartózkodás, nem vagyok benne biztos. A 224-esről géppel is kérem, hogy szavazzanak. Lezárom a szavazást. Szerintem elfogadtuk, de már meglátjuk. Lezárom a szavazást. Igen. Elfogadtuk. 225 es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 226-os első része, és ez is két részben. Első rész első része mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1 per 2 mellette ellene elfogadtuk. 2 per 1 mellette ellene elfogadtuk. 2 per 2 mellette ellene nem egyértelmű. A második rész második részéről elektronikusan is kell szavaznunk. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kétszáz... 27-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 228-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 27-es, amilyen szóbeli módosító is tartozik mellette, ellene, elfogadtuk. 229-es mellette, ellene, elfogadtuk 28-as mellette, ellene elfogadtuk 29-es mellette, ellene elfogadtuk 30-as mellette, ellene tartozkodás elutasítottuk 4-es konszolidált mellette, ellene tartozkodás elfogadtuk 236-os mellette ellene. Elfogadtuk. Száz, 241-es mellette, ellene. Agri 21-es mellette, ellene elutasítva. Ötös konszolidált módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 245-ös mellette ellene elfogadtuk. 247-es mellette ellene elutasítottuk. 248-as mellette, ellene, elutasítva. 251-es mellette, ellene, elfogadtuk. 249-es mellette, ellene, elutasítva. 33-as két részben, első rész mellette ellene, elfogadtuk második rész mellette, ellene, nem egyértelmű. A 33-as második részéről géppel is szavazunk. Abstimmung ist geschlossen. Ist angenommen. 250. Elfogadtuk 250 ehm, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Agri 22 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. 252 mellette, ellene, tartózkodik, nem egyértelmű, a 2 50 252 tehát elektronikusan elnézzük. Szavazott mindenki, a szavazás lezárom. Elfogadtuk. A liberálisok alelnök azt mondja, hogy rosszul szavaztak a liberálisok. War, war das gerade klar? Da, Wir haben über 200, a 252-esről szavaztunk, ez világos volt? 252. Akkor még egyszer szavazunk a 252-esről elektronikusan. Ja, es nicht gewünscht, dann, äh, ich sag mal, das ist ein liberales Problem, äh, dann lass... Ha csak egy liberális probléma, akkor hagyjuk az egészet. Akkor folytatjuk a 253-mal. 253 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 255 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 256 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 257 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 258 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 259 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 260 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 261 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 6-os konszolidát mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, akkor ugrunk a 28. oldalra. 276 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Még egyszer. 276 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 273 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 274 mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 275 mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Herr Kollege, wenn wir beim Telefonieren stören, müssen Sie es nur sagen, dann unterbrechen wir die Sitzung. Kedves kolléga, hogyha telefonálni szeretne, akkor megszakítjuk az ülést. Mellette ellene tartózkodik el, elutasítottuk. 278 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 277 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 279 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 280 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 13-as konszolidált módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, akkor 284-es, kettő részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 286 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 287 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 288 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 7-es konszolidált mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 14-es konszolidált mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 298 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 299 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 300 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Agri 24 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 301 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 302 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 303 okafogyotté vált, 8-as konszolidált mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 37 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 308 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es konszolidált mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 300 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes konszolidát mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 39 részeként két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik. Nem egyértelmű, ellenőrzzük a 300 39-es második részét, szavazott mindenki, a szavazás lezárom. Somit angenommen. Elfogadtuk. 325 mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. 326 mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. 327 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 332 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 328 mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 329 mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 330 mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 331-es mellette két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene elutasítva. 333 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 335 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 334 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 336 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 337 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 338 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva 339 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 340 mellette ellene tartózkodik, elutasítva Akri 25 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 341 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 40 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 342 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 363 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 364 okafogyottá elvált, 343 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 344 mellette. Ellenőrizzük a 343-ast. Szavazotta mindenki. A szavazást lezártam. Elutasítottuk. 344 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 345 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 346 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 347 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 349 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 348 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 350 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 351 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 352 mellette, ellene tartózkodik. Nem egyértelmű, ellenőrizzük elektronikusan. Szavazott mindenki, a szavazást lezárom. Elutasítva 353 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk. 355 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 354 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 356 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 42 mellette ellene tartózkodik, egy Kicsit zavaros volt, ellenőrizzük. 42-es. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Szavazotta mindenki, a szavazás lezárom. Elfogadtuk. 11-es konszolidált mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 361 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 362 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 45 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 365 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 46 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 366 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 367 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 47 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 368 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 48 mellette ellene tartózkodik elutasítva, hatvankilenc mellette ellene tartózkodik elutasítva, hetven mellette ellene tartózkodik elutasítva, 371 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 372 mellette, ellene tartózkodik, nem egészen egyértelmű. Szavazunk elektronikusan. A 373-asról szavazást lezártam. Az ALDE egyel több, ALDE egyel többen szavaztak. Most akkor a szavazás lezárult. Vagy én voltam túl gyors. De úgy tűnik, hogy elfogadtuk. 373 mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. Ankori 26 mellette. Ellene tartózkodik elutasítottuk. 374 mellette. Ellene tartózkodik elutasítva.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 ellene tartózkodik, hát elfogadtuk. 370. Dagegen. Mellette ellene tartózkodik, hát elfogadtuk. Sich dafür? 379 mellette ellene tartózkodik, hát elfogadtuk. 49-es. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 50. Mellette ellene ellenőrizzük inkább elektronikusan. Mert csak a kollégák 10%-a szavaz most már. Elektronikusan e, vizsgáljuk meg az ötverest. A szavazást e, lezártam, egyértelműen elfogadtuk. 3-80 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 381 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 51 mellette, illetve részenkénti szavazás, Első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 384, 384 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 385 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 386 mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Agri 27 mellette ellene tartozkodik elutasítva. Agri 28 mellette ellene tartozkodik elutasítva. A 388-as visszavonták. 387 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 389 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 391 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 52 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 393 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 394 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 395 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 396 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 397 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es konszolidált mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 402 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 403 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 404 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 405 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk 406 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 407 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 408 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 412 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 409 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk 410 mellette, 411 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nem, de elfogadtuk. 413 mellette, ellenem tartózkodik, elfogadtuk. 414 és 415 az okafogyottá vált, 416-418 Ugyanaz mellette. Elnézést, először még a 417-es. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 416-418 mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítva. Ellenőrizzük azért. A 416-os, 418-ast ellenőrizzük a mindenki. Szavazás lezárom. Elutasítva 419 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Agri 29 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 420 mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk 421-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 422 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 423 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 424 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 425 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 426 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 427 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 428 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 429 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 430 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 431 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Agri 30 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 432 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 433 részenkénti szavazás első rész mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette ellenőrizzük az első részt, a 433-asnál első részt ellenőrizzük, a szavazás megnyitom. Szavazottam mindenki. A szavazást lezártam. Nem ismerem mondani, de a szocialistáknál egyel többen szavaznak. Elfogadtuk. Folytatjuk tovább. Második rész a 433-asnál. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem egyértelmű. Nézzük meg inkább elektronikusan. Szavazott a mindenki. Szavazás lezárom. Elutasítva. Egyetem. 54-es mellette. Ellene elfogadtuk. 434 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 53-as mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk 4.35 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 4.36 mellette, Haltung ist abgelehnt. 435 mellett tartozik el, elutasítva, 435 mellett tartozik elutasítva, 438 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 439 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 440 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Agri 31 mellette ellene ez okafogyottá vált. 442, két részben első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész a 442-esben mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 443, okafogyottá vált, 444 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Agri 32 mellette, ellene tartózkodik el, elutasítva, 445 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 56 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33-as Agri mellette, ellene tartózkodik elutasítva, Agri 34 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 446 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, Agri 35 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 447 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, minden rendben van, 448 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, Agri 36 mellette, ellene tartózkodik. Ez ugyanaz volt, mint az előző, akkor ezről közösen szavazunk. Már szavaztunk róla, nagyon jó. Elutasítottuk 449-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva 57-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 58 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 450 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 453 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Agri 37 mellette ellenőrizzük a 453-ast. A szavazást megnyitom. A szavazás lezárom. Elutasítva. Agri 37 mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. 451 mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. 59 mellette. Ellene tartózkodik elutasítva 454 mellette ellene tartózkodik. Elutasítva. 60-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 455-ös mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 456-os mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 457-es mellette. Ellene elutasítva. 61-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 458-as mellette, ellene elutasítottuk. 459-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 62-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 64-es mellette. Elfogadtuk a 62-est? Jó. Mindenki egyetért, hogy elfogadtuk, akkor rosszul mondtam, csak 62-est elfogadtuk. 64-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. 65-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 460-as mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. 461-es mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. A 63-asról nem szavazunk, 463-as mellette ellene. Elfogadtuk. 474-es mellette ellene. Elfogadtuk. 465-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 466-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 477-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 478-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 67-es két részben első rész mellette, ellene, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell. 67-es második részéről szavazunk, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 469-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 470-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 471-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 68-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 472-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 473-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 474-es mellette, ellene tartózkodás, 475 es mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 476-os mellett ellene elfogadtuk, 477-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 469-es két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene elutasítva, 479-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 480-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 481-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 483-as mellette ellene tartózkodás, elutasítva 484-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 485-ös mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 486-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 487-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 488-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 489-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 70-esről nem szavazunk, 490-esről sem, 491 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 492 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 71-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 493-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 494 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 72-es mellette, ellene, elfogadtuk. 495-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 486-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 487-es mellette ellene elutasítva, 488-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 499-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 73-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 74-es mm, mellette ellene elfogadtuk. 500-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 501-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 502-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 503-as mellette ellene elutasítva, most pedig a preambulumok jönnek, 76-os, mellette ellene, elutasítva 77-es mellette, ellene elutasítva 1-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, elfogadva, bocsánat, 2-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 78 os mellette, ellene tartózkodás egyhangulag elfogadtuk. Ehhez nincs kompromisszum. 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, hármas módosító, szóbeli is van hozzám, mellette ellene elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 82-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 83-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 84-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 85-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 86-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 88-as mellette ellene elfogadtuk, 89-es mellette ellene elutasítva, 90-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 93-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 94-es mellette ellene keres elfogadtuk. 595 es mellette ellene elutasítva, 96-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 97-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, ellenőrzést kérnek a 97-essel kapcsolatban. Indítom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor még nem szavazott mindenki. Most már igen, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 86-os, rosszul mondom, mondja az elnök. 98-as. Már az oldalakat is összekeverem, mondja az elnök. 98-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, százas mellette, ellene, elfogadtuk. 99-es mellette, ellene, elutasítva, 101-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizni kell a 101-est. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 102-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 103-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 104-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 105-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 106-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. <laughs> Ez volt a szavazás első része, mondja vízből az elnök. Záró szavazás. Következő gépen szavazunk. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk a módosított szöveget, most az állásfoglalás indítványról is szavazunk külön mellette, pontosabban géppel. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk azt is, most Franco urat kérdezem, miután gratulálok neki ehhez a kiváló eredményhez, széleskörű támogatáshoz, hogy kíván mandátumot a bizottságtól 35 szavazatra van szükség, úgy látom, hogy igen, akkor szavazunk arról, hogy megadjuk-e a 70-es szabály alapján előadónak a mandátumot. 35 szavazatra van szükség. 35 igenre. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 48 igen szavazatunk van. Úgyhogy gratulálunk. Megkapta nagyon egyértelműen a mandátumot. Steinbruch kolléga kíván szólni. Köszönöm elnök úr a szót és köszönöm valamennyi kollégának, hogy megadták nekem ezt a tárgyalási mandátumot. Így most már hatékonyan tudunk az írelnökséggel dolgozni, és talán a, sikerül majd az ambíciózus, realisztikus és jó kompromisszumokat megkötni. Köszönöm az árnyék előadóinak a többi frakcióból az jó együttműködést, a szimpatikus hozzáállást, és persze az utóbbi hónapok során mellettem álló sok szakmai támogatást is köszönöm a munkatársaknak. Mi is köszönjük, Frankó úr. Jó lányen is kért szót. Egy mondat. Gratulálok az előadónak, és köszönöm együttműködő hozzáállását az egész eljárás során. Valóban megérdemli a köszönetet. Jó, ahhoz mindenki gondolom csatlakozik most a jó kívánságokhoz és gratulációkhoz. So, ich bitte doch diejenigen. Kérem azokat, akik nicht an der Debatte beteiligen wollen, amíg hátralevő dohányügyi eszmecserén nem kívánnak részt venni, azok segítsék a munkákat azzal, hogy csöndben elvonulnak. Herr Ulmer. Ja, ich wollte nur... Van az utolsó napi rendi pontnak még esélye, vagy pedig inkább halasszuk el legközelebbre? nem annyira sürgős az ügyben magát a szavazást is elhalasztották. A dohány témához biztos, hogy sok időre lesz szükség. Ez az egyik legfontosabb jogalkotási témánk, és utána meglátjuk majd, hogy marad-e még idő. Also ich werde gern drauf verzichten, Én inkább lemondok róla eleve, hogy ne kelljen kivárni, és aztán, hogy kiderüljön, még sincs rá idő. Theoretisch könnten wir es verschieben. Jó, végül is nem áll semmi annak útjában, hogy elhalasszuk a témát. Jó, akkor ebben döntünk, kivéve, ha Fjellner úr mást akar. Nem, nem, én már csak már kezdeném, kezdeném. So, jetzt ist die... Akkor az előadók itt vannak, úgy látom, még gyűjtjük, hogy kik jelentkeznek szóra, és Linda McEvennek adom meg a szót. Um, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kollégáknak, hogy itt maradnak a hosszú szavazás után. Amikor vitáztunk erről a kérdésről, eszmesére volt, még nem volt meg a jelentés, akkor azt mondtam, hogy a bizottságot támogatom abban, hogy felülvizsgálja a dohány irányelvet. Sokat tettünk Európában már, de eleget még nem. Láthatjuk, hogy láthatjuk, hogy fiatal dohányzókat próbálnak megrekrutálni a hmm. dohánycég, próbálják rászoktatni a fiatalokat a dohányzásra. A 2001-es felülvizsgálat óta az EU és az összes tagállama aláírt egy dohányzásról szóló keret megállapodást, aminek az a célja, hogy mindent megtegyen azért, hogy csökkentsék a dohánytermékek keresletét és védelmezzék a dohányellenőrzési politikákat. Nos, az Egyesült Államokban 18% a dohányzók aránya, Kanadában 17, Brazíliában 15, mi 28 százaléknál tartunk, és a fiatalok körében 29 százalék a dohányosok aránya. Ezen fiatalok többsége gyerekkorában kezdi el a dohányzást, akkor szokik rá, és ezért kell a lehető leghatározottabban fellépni ez ellen. A bizottság irányelv javaslatban a, javas, a elképzelések jók, én csak arra, arra szeretnék utalni, ahol változtatni szeretnék. Nézzük például az ízesítés kérdését támogatom a bizottság javaslatát. Ha megnézzük, hogy mit, mi a helyzet jelenleg az EU-ban, tudjuk, hogy a kormányok is, kormányokat is aggasztja, hogy az ízesített cigarettákból és dohánytermékekből egyre több van. Vannak már olyan országok, ahol az édes cigarettákat betiltották, hiszen a kutatás értelmében a 13 évesek is elkezdték ezt ö, szívni. A a mentolos ízesítés több országban betiltották, például Németország. Most a mentolos ízesítés sok helyen használják, de hogyha ha az emberek a bizottságtól kérdezik, hogy miért kell ezt betiltani, akkor a bizottság azt válaszolja, hogy azért, mert ez direkt arra van ez az ízesítés, hogy a fiatalokat rászoktassa. 2010-ben megjelent egy százoldalas kutatási jelentés, és ennek az az eredménye, hogy a mentol helyi érzéstelenítő, aminek az a hatása, hogy a nikotin hatására fellépő köhögés csökkenti, és ezáltal sokkal mélyebbre szívják be a cigarettát a fiatal, az emberek. A mentolos cigaretták könnyebben szívhatóak, ezért sokkal inkább a fiatalok célokat célozzák meg ezzel, a dohány cégek nem véletlenül teszik tehát a mentolt a cigarettába. Nézzük a címkézést. A bizottság címkézésről szóló jogszabálya jó. Örülök annak, hogy képszerű, tehát ábrás ábrák vannak a csomagoláson, Jó lenne, hogy az Ausztrál rendszert használnánk a cigarettákra és a sodrásra szánt termékeke. Nem az összes dohányterméke. Miért? Azért, mert az utolsó esélyük a reklámozásra a cigaretta cégek vagy dohány cégek számára maga a csomagolás, tehát nagyon fontos az, hogy mi van rajta a csomagon. A dohányipari cégek lobbiznak, Például az Egyesült Királyságban egész oldalas, egész oldalas ö, reklámokat jelentetnek meg azért, mert attól félnek, hogy a brit kormány be, be ö, vezeti ezt a fajta csomagot, amit mutatok, ez egy ausztrál. Ez az ausztrál csomag, egyáltalán nem sima ez, tele van képpel, ezt javasolja a bizottság. Itt hátraadhatom, hogy mindenki lássa. A különbség abban van, hogy milyen feliratok vannak rajta. A reklámhatóság nálunk arra kérte a dohánycégeket, hogy vonják vissza az egyik reklámjukat, mert félrevezető. és arra következtettünk, hogy az illegális kereskedelmet elősegítené a nem megfelelő reklám. Az Olaf úgy véli, hogy a cigaretták 50%-a hamisított, tehát és 30%-a pedig csempészet. Nos, a múltban az iparágat már beperelték azért, mert ők álltak a csempészet mögött. Nagyon sok olyan termék van, amelyek illegális, illegálisak. A hamisított termékek nagyon olcsón előállíthatók. Nem igazán lehet ezt már csökkenteni, ezt az árat. 20 és 50 százalék között van egy ilyen csomagcigaret előállítás, és ebből 7 a csomagolás. Tehát szerintem arra bizonyára, arra bizonyára nem szabad elő elmozdulni, hogy még nagyobb legyen a figyelmeztetés a csomagok, csomagoláson, azt hiszem ez egyet értenének. Aztán vékony cigaretták ezt is betiltaná az új jogszabály. Ez nem egyszerű kérdés néhány országban. Miért szeretné ezeket betiltani a bizottság? Azért, mert van arra bizonyíték, hogy a vékony cigaretták azért vannak kitalálva, hogy a fiatal nőket rászoktassák a ö, dohányzásra, legalábbis ezt mondják a dohánycégek is. A BAT úgy nyilatkozott, hogy kreatív módon próbáltak a 30 év alatti nők igényei, igényeire reagálni. Ezek kevésbé férfias cigaretták, ezek a vékony cigaretták. Ezért jelentek meg a vékony cigaretták a piacon. Itt van ez a szép példány. Szép vékony cigaretta, úgy néz ki, mint egy parfüm, direkt és azért találták ki, hogy a fiatal nőket, vagy lányokat rászoktassák a cigarettázásra. Itt van a mentolos cigaretta. Remélem, a bizottságot és engem is támogatni fogják. Szeretnénk megszabadulni ezen termékekről, és így aztán nem, tudjuk, nem tudják a fiatalokat rászoktatni a nohányzásra. Tobacco for use, NUS, I don't make any changes to the a, egy másik területen a fiatal felhasználókra vonatkozóan nem szeretném módosítani a bizottsági javaslatot, aztán határon átnyúló értékesítés. Hát jelenleg internetes dohányértékesítés nem túlságosan nagy mértékű, és ez valójában nem is legális. Sok tagállam ezt már be is tiltotta, és szerintem egy, kéne egy EU-s tiltó jogszabály is. Új dohánytermékek, mik ezek? A bizottság egy jelző rendszert, vagy értesítő rendszert javasol. A tagállamok választhatnak, hogy előzetes engedélyeztetést vezetnek-e be az USA-ban, az FDA, a Food and Drug Authority rendelkezik ezzel az előengedési rendszerrel, új dohánytermékeket nem engedélyez az USA piacán. Jó lenne egy ugyanilyen rendszer az EU-ban, így a szabályozók a rossz termékeket nem engednék a piacra. Tehát nem azzal foglalkoznának, hogy a rossz termékeket kivonják a piacról, hanem eleve nem engednék a piacra ezeket. Dohányzási célú gyógynövénytermékek. Egyetértek a bizottsággal, és van valamit kihagytam. A jellegzetes ízesítés kérdésébe a bizottság a cigaretták és cigarettasodrásra szánt dohánytermékek körében megtiltaná az ízesítés, de a szivarok esé- esetében, amelyeket ugye idősebbek használnak, ezt nem tennék meg. De van itt még egy termék, amiről el kéne gondolkozni, ez pedig a vízipipa. Elvileg régebben az idősebbek használták a vízipipát, de most már nagyon sok brüsszeli bárban is lehet ezzel találkozni. Az ember elsétál az XL-i bárokban, láthatjuk a vízipipát. Talán a vízipipák ízesítésével is foglalkozni kéne. Nem egyszerű a dolog, mert ugye itt nem egy csomagról van szó, amikor az ember vízipipába vezet, fizet be egy bárban de sok kormány foglalkozik már ezen kérdéssel. Ezen kéne tehát elgondolkozni. Van még egy terület, ahol még nem terjesztetelme be módosítás, de, ez nem, de el kell ezen gondolkodni, és ez nem más, mint az e-cigaretták kérdés. Ezek dohány termékek, tehát nem lehet azt mondani, hogy ezek nem dohány termékek, a nikotin 90%-a dohány eredetű, egyre nagyobb a piaci részesedés az e-cigarettáknak, és különböző tagállamokban különböző szabályok vonatkoznak erre. Vannak olyan tagállamok, ahol gyógyszer engedélyezést kérnek rá, mert elfileg gyógyszer jelleggel, jelleggel rendel, rendelkezik, addiktív az e-cigaretta, illetve a nikotin, ezt, a tudósok ezt mondják. Az e-cigaretták gőze szintén kérdéses. Van, aki azt mondja, hogy ez semmilyen káros hatással nem jár, de ez a e, de ez a gőz vagy füst tartalmaz nehézfémeket és, és rákeltő anyagokat, de az igazi cigarettákhoz képest az e-cigarettáknak kevésbé kártékony a hatása. Az e-cigarettákkal azonban az a gond, hogy ugye sokféle minőségű e-cigaretta van az EU-s piacon. Néhányat megviz, megvizsgálta a, megvizsgálták a szabályzók, és úgy tűnik, hogy vannak olyan cigaretták, amikben nincs is nikotin bár azt állították, hogy van bennük, de nincs. Sok levelet kapok egyébként az e cigarettával kapcsolatban. Általában sok levelet kapok, de hadd mondjam el azt, hogy nem szeretném betiltatni az e-cigarettákat, bár a lobbisták ezt próbálják szugerálni. Szerintem az e-cigaretták piacát szabályozni kell, kérdés csak az, hogy hogyan. Hogy lehet elérni azt, hogy biztonságosak legyenek az elérhető termékek, hogy jó minőségűek legyenek, hogy a felhasználók tudják, hogyan kell ezeket használni, mert hogyha nem jól működnek, akkor akkor az emberek eh, nem ragaszkodnak majd ehhez, hanem visszatérnek a dohányzáshoz. Egyébként pedig kaputerméknek tekinthető ez, ami arra való, hogy a fiatalokat rászoktassa a dohányzásra. Május 7-én workshopot tartunk a parlamentben az e-cigarettákról. A WHO a, legutóbbi, legutóbb, a legfrissebb tanulmányát meg fog jelenteni erről, erről pontosan mi az e-cigaretta, mi van a füstjében, vagy a, vagy a ö, gőzében, kik használják ezt, milyen a hatása. Meghallgatjuk a szabályzókat Finnországból, Németországból és, és Nagy-Britanniából, Egyesült Királyságból, ők sokat foglalkoztak már ez, erről, ezzel. Meghallgatjuk az egy cigaretta használóinak véleményét. Még erről módosítókat nem terjesztettem be, mert szeretném meghallgatni mások véleményét május 7-én. A módosítók határidejének módosítók benyújtásának határideje éppen ezért május 8. Tudom, hogy mindenki mindenfélét hall, a tanulmányunkat még készítik, de jó lenne május 7-ét megvárni. Nem szabad itt tévednünk, nem szeretnénk, hogy olyan termékek kerüljenek a piacra, amelyek nem biztonságosak, illetve nem töltik be feladatukat. Elnök úr, ezek lennének a módosítóim, most ha meghallgatom a kollégákat, az ennyikentéstevőknek már volt két vagy három ülés, elég konstruktív volt a vita, a többi szakbizottság véleménye már benn van az anyagban, sok, egy, sok egybeesés van, néhány különbség is, de bízom abban, hogy egy közös megközelítést ki tudunk alakítani. Beszélgettem a kollégákkal, és úgy hallom, hogy mindenki egyetért abban, hogy csökkentenünk kell a dohányosok számát. Európában. Jelenleg elég rossz a trend, mert növekszik a dohányosok száma. Köszönöm. Köszönöm szépen, Linda. Jó, hogy ö, lesz ö, egy workshop erről, amit Anna is bejelentett. Mindenkit invitálunk erre, hogy az, az é cigaretták ki kibárolgását jobban megértsük, és a különböző véleményeket erről meghallgassuk, mert úgy látom a kollégák még nem nagyon tudják, hogy hova tegyék ezt, pláne a jogalkotás kapcsán. Ebben is vannak anyagok, káros anyagok, úgyhogy ezt meg kell ismernünk, ezt a jelenséget. Jó, hogy lesz erről tájékoztatás. Nagyon sokan jelentkeztek szóra. Először felolvasom, hogy kik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 Kihagytam-e valakit? Nem. Akkor itt le is zárom a felszólalók listáját, és Karl-Heinz Florence-nek adok szót. Ja, erst már... Köszönöm szépen Linda McKevennek a szöveget. Mindig magával ragadó szövegeket ír. Nincs okunk panaszra. Gratulálok! De vannak pontok, ahol nem lehetünk azonos véleményen, és ez is természetes. Ezeket szeretném most elmondani, tényleg vázlatosan. Ami a csomagolás sokkon a milliméter pontosan előírandó szerepeltetendő dolgokat szerint, illeti, szerintem ez már túlzás. Én már akkor inkább a bizottsági javaslatot referálnám. Persze az is meglehetősen túlzóan, milliméter pontosan definiál, de önök még jobban pontosítanék ezt. Én hiszek a piacgazdaságban, nem hiszem, hogy az iparnak tényleg milliméter pontosan elő kéne írni, hogy mit írjon a cigarettás dobozra ennyit már meg lehetne hagyni a piacnak. Arról persze lehet beszélni, hogy a figyelmeztető üzenetek mérete mekkora legyen. 50-75 százalékos arány merül föl leggyakrabban. Tehát nem támogatjuk a plain packaginget és a utolsó milliméterig előíró szabályozást. Gondolom azt sem kéne elírni, hogy hogyan kéne kinyitni a cigarettás dobozt a cigarettásoknak. A, a gyerek, nekem is három gyerekem van, és a veszélyre fel kell hívni a figyelmet, de ez már túlzás. mi az, amit el tudok fogadni? Egyetértek Linda McEvennel abban, hogy jelenleg még mindig a csomagolás vonzere még mindig olyan, hogy a sok negatív üzenet ellenére is vonzó. Hogy most a káros anyagokat hogyan soroljuk föl, illetve hogy milyen logókba, lúzungokba foglaljuk bele, az megint csak kérdéses. Bizonyos anyagokat egyszerűen be kell tiltani. Ami az e-cigaretta kérdését illeti, itt is egyetértek nagyjából Lindával, de nincs még végleges véleményem. Egyesek azt mondják, hogy ezeket meg lehet venni a pályaudvaron, és ezek az elcigaretták, amelyek elvileg a halálos füstről leszoktatnak, most csak a gyógyszertárban legyenek-e kaphatók, vagy sem. Tehát az igazi cigarettát meg lehet venni a trafikban, az elcigarettát cigarettát csak a gyógyszertárban. Ezen még meditálni, szerintem a meghallgatást érdemes megvárni, és utána tudjuk érdemben eldönteni, hogy mit tegyünk. A bizottság szerintem itt túl gyengén lép föl. Ugyan beszél a cigarettában tart meglévő veszélyes anyagokról. Ezek, hát ha nem is vonzóak ezek a szövegek, meg dolgok, de, de az a kérdés, hogy például a dohány mikor ízletes és mikor nem, erről nem érdemes vitát folytatni. mert úgyis mindenki mást fog erről mondani. Annak örülök, hogy listák lesznek, pozitív vagy negatív lista. Gefallen würde äh, ziemlich äh, zielsicher sein und würde auch eine selbstverständlich. És nyilván a lista nem végleges és végtelen, tudományos tanulmányok alapján kell eldönteni, hogy mi kerüljön rá. Lehet később esetleg bővíteni. A veszélyes anyagok listája nekem többet jelentene, mint a bizottsági javaslat. A bizottság bizonytalan. Egyes országokban már létezik ilyen rendszer, ne becsüljük le ennek a lehetőségét. a figyelmeztetések szövegébe, hogy százalékok bekerüljenek-e, nem tudom. Sokszor ez egy regionális ügy, hogy mit írnak a szövegbe. Ugye Németország központjában mással kell negatív reklámot csinálni, mint Dél-Németországban, és más is a gyakorlat valóban. Ugye van még a, a tubák is, amiről nem beszéltünk, meg az szivar, ezeket én kivenném a hatos cikkből. Nem értem továbbá, hogy miközben tudjuk, hogy a cigarettának a, az illegális kereskedelme még mindig nagy volumenű, hogy miközben egyetértünk az az elleni harc szükségességében, nem hatékony, nem fenntartható ez a harc. Az illegális cigaretták 40-50 százaléka a cigarettagyártó cégektől jön. Miért? Mert ha a kvótát nem tudják legális cigarettával feltölteni, akkor a gazdaságosság érdekében illegális piacra dobják a legálisan piacra nem dobható cigarettát. Ez Kelet-Európában bevett gyakorlat, ezt látnunk kell, ezzel ellen föl kéne lépni. Röviden, a csomagolás méret témával, tehát nem értünk egyet. A százalékokról lehet beszélni, tárgyalunk majd erről. Csak az írásos figyelmeztetéseknek van értelme, és adott esetben lehet ott feltüntetni egy segélyhívó számot is, hogyha ezt egyesek jónak látják. Jó lenne tudni, hogy az egyes cigarettagyártók reklámra költött pénze emellett mennyi. Aki egy kicsit is járatos a közgazdaságtanban, az azonnal tudja, hogy ezek mekkora összegek, Ö, és hogyha kimutatható, és ezt ki kéne mutatni, hogy legális cégek illegálisan is piacra dobnak cigarettát, akkor azt keményen büntetni kéne. Nem hiszem, hogy a mi bizottságunk fogja itt meghozni a végülső döntést ezekről a dolgokról, hanem a tanácssal kell őket egyeztetni. Előfordulhat, hogy a végeredmény olyan lesz, hogy végül is mindenki el tudja azt fogadni. Thank you very much, Karl Heinz. Nagyon szépen köszönöm Karl Heinz Florencnek. A következő hozzászólunk Frederik eh, Ries. Merci beaucoup. Je voudrais moi aussi remercier Linda pour laquelle... Köszönöm Lindának ezt a jól megírt szöveget, kiváló együttműködésben dolgoztunk az előadó és az árnyék előadók köre. Nagyon figyeltem a vitát, a szöveget is, az 56-os nem okoz nekünk gondot. Világos a trend, amit a közegészségügy tekintetében mond a szöveg, csak hogy rövid legyek, megpróbálom ugyanilyen sorrendben felsorolni pontszerűen, hogy mit gondolunk. A hatos cikk kapcsán támogatom a módosítókat, amelyek erősítik a leg gyakrabban fiatalok által fogyasztott dohányipari termékekre vonatkozókat. Aztán Linda röviden szólt az előzetes engedélyezésről új termékek kapcsán. A 48-as vonatkozik itt az 51-es pontra. Linda véleményével egyetértek, világosan kifejtette az USA és az Európa kapcsolatát. Aztán az egészségügyi csomagoláson megjelenő reklámok tekintetében a bizottság ambiciózus javaslattal állt elő. A 27 tagállam végül is arra, arról döntött, hogy szöveg és kép is legyen, de ez most nincsen benne a módosítóban. Az első irányel volt a tíz év telt el. Egy kicsit szkeptikus vagyok a tekintetben, amit Karl Heinz is felvetett, hogy kell-e itt százalékosan meghatározni, hogy mekkorák legyenek ezek a dolgok. Tíz éve vitatkozunk erről, de ma, már van egy csomagolás prototípus, már így is nagyon pontosak az ide vonatkozó írások. Nem tudom, hogy most az új prototípus kapcsán mennyire kell és lehet ebbe beleszólni. Az ipar végül is hajlandó még eh, mikrobetűkkel is írni, meg hologramokat is rátenni a dobozra, tehát valami pontosítás azért kell. Röviden szeretnék eh, a 145-ös módosítóról az egészségügyi vonatkozás kapcsán. Egyetértek, de nem értem, hogy miért nincs semmi ö, marzsunk, ö, mozgásterünk. Ö, ugye 17 tagállam ezt mondja, a többi azt mondja, és ö, vannak, akik még a fotót sem fogadják el. Ami a vízipipát illeti, nagyon körültekintően kell körüljárnunk, mert ebben a dohányban is sok káros anyag van. A dohány nagyon káros az egészségre, sok monoxid, szín, dioxid van benne, sokkal több, mint a normál dohányfüstben, sőt, még rosszabb az autók kipufogó gázánál is, amiatt kijön, ezért a 6-os és 7-es módosítók arra irányulnak, hogy menjünk tovább, ezen elnézést, hogy ilyen gyorsan próbálom összefoglalni, ami az e-cigarettát illeti, Kárhánysz Lindával is egyetértek, jó, hogy lesz egy workshop, és majd ezután döntsünk erről. Még nem eléggé érett a tudásunk arról, hogy erről mit tudunk mondani. Kárhánysznak van igaza, várjuk meg, hogy mennyi e- ebben a helyettesítés, a kiegészítés, mennyi esetleg itt a rászokás veszélye, különösen a fiatalokra vonatkozóan. A 18-as cikk lehetne szigorúbb. Ez egyfajta borderline termék, vitatható, hogy hova kell besorolni. Ahogy a gyógyszereknél is, ha a nikotin tartalom egy bizonyos határt meghalad, akkor úgy gondolom, hogy a gyakorlati realitással összhangban Franciaországban az elhatok a 10 mg már elfogadták. Nem tudom, hogy a bizottság ez hol tart. Ha kerül ezt bevezetni, akkor el lehetne talán kerülni kínos helyzeteket. Nem értek azzal, amit az IMCO bizottság javasol, azt mondván, hogy ha kivesszük a nikotin tartalmat, akkor a farma, a gyógyszerészeti irányelv érvényesíthetetlen. Thank you very much, Friedrich Ries. Köszönöm szépen. Karl Schlitter következik. Szövetek nevében köszönöm szépen, svéd fogok beszélni. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéskészítőnek ezért a javaslatáért. Nagyon elégedett vagyok amiatt, hogy standardizált csomagolást javasol, de azt javasolnám, hogy ezt mindenfajta dohánytermékre szélesítsük ki. Ha megnézzük az egésznek a hátterét, akkor itt arról van szó, hogy el kell kerülni azt, hogy gyerekek és fiatalok dohányozni kezdjenek. És itt a legfontosabb az az, hogy újabb személyek ne kezdjenek dohányozni. nem tudjuk megengedni magunknak azt, hogy újabb dohányos generáció jöjjön létre. Hogyha az Európai Bizottság már a legtöbb intézkedést eh, véghez vitte volna, akkor már jobb helyzetben lennénk. Hogyha adót vetnek ki a dohányra, akkor eh, lehet, hogy mást kezdenek az emberek eh, vásárolni, de minden esetre ez egyfajta bevétel lehetne. Ezen kívül az egészségügyi hatást is meg kell vizsgálni 9,4 milliárd eurót tehet ez ki. Hogyha ambiciózusabbak vagyunk, akkor 25 milliárdnyi eurót tudnánk így elérni. Én nem szeretnék ilyenfajta adókat látni. Ezért inkább eh, tovább kell mennünk, mint amit a bizottság javasolt. Linda javaslata is jó, de ki kell ezt még szélesíteni. Svédországban azt láthatjuk, hogy a dohány ellenőrzés a lehető legrosszabban eh, halad. A kezemben lévő cigaretta egy eh, példa, ez mindenfajta adalékanyag nélküli. Ez a belga zöld, ez a nőknek irányul, és ez pedig a fiatalokra irányul, ez a design pedig egyértelműen a nőket próbálja elcsábítani. Több olyan tanulmány is van, amely kimutatja azt, hogy a színekkel próbálják a nőket megcélozni, vagy a vékony, kicsi cigarettákkal. Karl Heinz, én tudom, és egyet is értek eh, ezzel, nekem se tetszik az, amikor mindent részletben kell szabályoznunk, de van egy problémánk, ez pedig a dohányipar, és a dohányiparnak sokkal több szakértője van, akiket egész eh, eh, munkaidőben azért fizet, hogy megtalálják a kiskapukat. Tehát mindenfajta kiskaput meg fognak találni, és ezért nem elegendő az egyszerűsítés elve itt. Egyértelműségre van szükség, és minden kis kaput be kell zárnunk, mert különben a több tízezer dohányipari jogász meg fogja találni ezeket a kis kapukat. Csak így lehet elérni azt, hogy, hogy ne legyen gyerekekre irányuló reklám. A legtöbb fiatal 18 éves kora előtt kezd el dohányozni, ez nem itt nem szabad választásról van szó. Mi engedjük meg, mi felnőttek a dohányiparnak, hogy olyan függővé termékeket kínáljon a gyerekek számára. És ezért ez van például a vízipipák kérdése. Korábban ezeket idős férfiak szívták, most már a fiatalok között egy tendencia lett, egy trend lett az, hogy vízipipát szívnak. Ez már most is foglalkoznunk kell ezzel, ezt szabályozni kell. Ugyanez vonatkozik a vékony cigarettákra is, vagy a mentolos cigarettákra is. Ez lehetővé teszi azt, hogy valaki elkezdjen dohányozni, hiszen ez a, a mentol elnyomja a tüdő reakcióját, ezt a fajta izgalmi reakciót, irritált reakciót, és ezzel próbálják a fiatalokat rábírni a dohányzásra. Az internetes kereskedelem. Ezt teljes mértékben meg kell tiltanunk, nem csak a határokon átnyúló internetes értékesítést. Vannak van még itt a célete csempészet és illegális kereskedelem. Nagyon fontos az, hogy a keresleti oldalt és a kínálati oldalt is megszüntessük. Ne kell küzdeni a csempészetet, de én még tovább is mennék, mint a bizottsági javaslat. Jobban kell azonosítani a csomagolást, de ellentétben azzal, amit a dohányipar állít, ezek a standardizált dobozokat sokkal nehezebb lenne hamisítani. El kell fogadni további intézkedéseket is. Vannak olyan országok, amelyek jobban ellenzik a dohánytermékeket a határokon, és ők sokkal többet, több bevételt tudnak szerezni az országok számára. És van még más dolog is, például az elektromos cigaretták, amelyek jelenleg a piacon vannak, ezt is szabályozni kell. Itt minőségi problémák vannak bizonyos esetekben. Ha valaki túlságosan erősen szívja ezeket az e-cigarettákat, akkor magát a folyadékot is beszívja, és ebbe túl sok nikotin van. A toxológiai vizsgálatok esetében csak a füst által belélézett nikotint vették figyelembe, viszont lenyelni ezt, az teljesen másfajta hatással jár. A bizottság határértékei Mindenképpen ezeket gyógyszerként kellene kezelni, engedélyezetesre lenne szükség, de mindenképpen egy átmeneti van szükség azért, hogy valóban létrejön egy európai engedélyezési eljárás. Har i över 20 års tid ljugit för svenska folket om... A, a, a, a svédként a snusról és a, a tubáról is beszélnem kell. Ez jelenleg kivették ezt, azt mondták, hogy az EU ezzel nem foglalkozhat. Svédországban csak egyfajta értékesítési tilalom volt. A csatlakozás idején, amikor csatlakoztunk, igazából egy ér volt, amellett, hogy csatlakozzanak, mert nem szeretik meg ezt a fajta snux, ezt a tubát, de most, hogyha azt mondjuk, hogy nem, akkor az gondot jelenthet. De mindenképpen Svédországnak felelősséggel kell ö, tartoznia. Különböző fajta ízek vannak, korábban bergamot íz volt, most már van málna íz is eh, itt, eh, és eh, fiatalokat célozzák meg ezek egyértelműen. Lehet, hogy ez nem annyira veszélyes, de mégiscsak veszélyes, és mindenképpen egyfajta kompromisszumra lesz majd szükség. Svédországnak mindenképpen a felelősséget vállalnia kell. Foglalkoznia kell a dohány ellenőrzéssel, Mindenképpen azonban egy kompromisszra van szükség a népesség szempontjából, és nem szabad új dolgokat követelni. Köszönöm szépen! Martin Kellenen az ECR nevében a következő. Köszönöm szépen, elnök úr! Kicsit rosszul érzem magam, nem hoztam mintát, cigarettát, nem tudok itt képeket mutatni, csak néhány mondattal szolgálhatok, elnézést kérek. A demonstratív szónoklat jobban áll Kárlnak és Lindának. Megköszönöm Linda kitűnő munkáját ebben a témában. Nagyon lelkesen fogott hozzá ehhez a feladathoz, workshopokat rendezett, árnyékjelentéstevő és érintett felekkel folytatott üléseket eltérő, homlok eltérő vélemények vannak ezzel a témával kapcsolatban, és eh, Linda mindenkit meghallgat, ezt megköszönöm. Nézzük a tartalmi kérdéseket. Először is összetevők. Frakcióm egyetért a bizottsággal és Lindával. Az irányelv gerince nem más, mint hogy a fiatalokat elrettentsük a tolhányzástól a dohány nézzen ki úgy, mint a, nézzen ki úgy, mint a dohány, és az ízés legyen olyan, mint a dohányé, ne vanília, vanília vagy édesség íze legyen, vagy cukor íze legyen. Nos, mindenképpen jogszabályokban kell ezzel foglalkozni. Nagyon fontos az, hogy mindent megtegyünk azért, hogy a irányelv, az irányelv alap gondolatának megfeleljenek a különböző tiltások, vagy forgalmazási tiltások. A jellegzetes a jellegzetes ízesítést nem tiltja be a tervezet a szivar, szivarka, vízipipa, dohány esetében. Általában ezt idősebbek, idősebbek szokták dohányozni nem a fiatalok kedvelik leginkább ezeket. Aztán címkézés, csomagolás, frakcióm óvatosan támogatja a bizottság javaslatát az egészségügyi figyelmeztetésekkel kapcsolatban. Kötelezővé kívánjuk tenni az ábrát, a képet, illetve a 75 százalék, tehát a csomagolás 75 át lefedő üzeneteket is támogatjuk a cigaretten, illetve a cigaretre sodrásra szánt dohánytermékeken. Egyébként pedig a részletek szubszidiaritásba tartoznak, az ilyen ö, intézkedések egyébként nagyon sikeresek voltak az USA-ban és Kanadában. Értem a jelentéstevő szándékát, de úgy vélem, hogy az a jelleg, az az, az elképzelése, hogy, kö, hogy kötelezővé tegyük a csomagolás természetét az Ausztrál példa alapján kicsit túlmegy a célom. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy meglegyen a belső piacra vonatkozó jogi alap az irányelvvel kapcsolatban. Például a csomagolásban tartalmazott cigaretták száma, vagy a cigarettás doboz mérete, vagy a dohányos zacskó mérete, hát ezek a kérdések nem feltétlenül tartoznak ide. Tudjuk, milyen gondokat okoz a csempészet, nagy a veszély annak, hogy a dolog súlyosbodik. Nemrégiben jártam egy dohánykereskedőnél a régiónban, erről elbeszélgettünk. Számos más kereskedővel, és kiment ez a, az ember az utcára. Voltak nagyon szép sárga csomagolású cigarettás dobozok az utcán, Ciril betűkkel, ezt nyilván becsempészték. Azt mondják, hogy a cigaretta sodrásra szánt dohánytermékek nagy részét csempészik, ez főleg azért van, mert az Egyesült Királyságban nagyon magas a dohány termékekre vonatkozó illeték. Ehhez képest a kontinensen sokkal olcsóbbak a termékek, de ennek nyilván vannak mellékhatásai is. Még ezzel kapcsolatban örülnék, hogyha megismerhetném a bizottság véleményét a harmadik országokkal, mi a helyzet a címkézéssel, ugye az EU-ban kötelező érvényű előírások vannak, amelyeket a WTO keretében írtunk alá, mi a helyzet a harmadik országokkal. Aztán internetes értékesítés, itt is világos szabályok kellenek, jogbiztonság, és szigorúbb ellenőrzés például az értesítéssel kapcsolatban. Én nem eh, szüntetném meg a bóvó ezt az internetes értékesítést, szerintem ez túlságosan messzire megy. Új dohánytermékek, az érté- értesítési rendszert a eh, javaslatban támogatom, hogyha a tagállamok ezen túl akarnak menni, akkor eléggé rugalmas a javaslat ahhoz, hogy előzetes engedélyezési folyamatot kérjenek. nem szeretném ezt az előzetes engedélyezést kötelezővé tenni. Szerintem ez a dolgok szubszidiaritás, szubszidiaritás körébe tartozik. Nem kell ezt kötelezővé tenni. Aztán az e-cigaretták kérdése. Próbáltam beleásni magam ebbe a kérdésbe, elmentem arra a szemináriumra, amit Linda McEwen szervezett, a választókörzetemben sokakkal egyeztettem, meghallgattam a véleményeket, és azt hiszem van egy kis gond a bizottság javaslatával. Nem vagyok arról meggyőződve, hogy ezzel, a, ezzel a termékkel gyógyszerként kell foglalkozni. Szerintem ez nem kaputermék az ifjú dohányosok számára. Amit én eddig hallottam, az arra utal, hogy ez sokkal inkább helyettesítő termék. Elképzelhető, hogy az emberek ennek hatására abba hagyják a dohányzást. Sokan írtak nekem, akik azt mondták, hogy ha nem lennének elérhetők ezek a termékek, akkor visszatérnének a, a, a dohányzásra. Egyébként erről eddig az e-cigarettákról nem volt szabályzás, a piac önmaga, önmagát alakította, és vannak jó eredmények, jó eredmények arról, hogy segítenek leszokni, ezek az e cigaretták, az ellenkezőre még nincs bizonyíték. Tehát, hogyha már szabályozzuk ezt a, ezt a terméket, akkor azt nem a gyógyszer jogszabályokkal kellene. Egyébként pedig a mérgezés, vagy a méregekkel, illetve a termékbiztonsággal foglalkozó irányelvek sokkal inkább ezzel foglalkoznak, és gondoljuk arra is, hogy mi lesz akkor, hogy a, mi lesz a sorsa a kis gyártóknak akkor, hogyha túlságosan bonyolultá tesszük ennek a terméknek a szabályozását. Ezt nem szeretnénk, hogyha a szabályozás miatt mennének tönkre a kis gyártók, ismerek én egyéb, egyébként olyanokat, akik, eh, akik foglalkoznak ezzel. Nézzük a snus, a svéd snus kérdését, a tubák kérdését. Azt hiszem, ehhez Kár jobban ért, úgyhogy hagyjuk is. Here's the next speakers. azt nincs itt, úgyhogy most Martin Anderson kap szót. Köszönöm szépen, és én is köszönöm Mekeven asszonynak ezt a kiváló munkát. Ez egy ambíciózus javaslat, a bizottságé is az volt, amilyen még ambíciózusabb. Én úgy gondolom, hogy akár még tovább is mehetnénk. A 75% fölé kéne menni szerintem, a cigaretta csomagolásának több mint 75%-át kombinált egészségügyi figyelmeztetésekkel kéne teleírni. Van persze egy maximum is, amit a tagállamok el tudnak fogadni, de még itt lehet tovább lépni. Ami a kötelező lépéseket és normalizált csomagolásokat, illetve az erre vonatkozó WHO ajánlást illeti, és a keretszabályozást, ami ide vonatkozik, úgy gondoljuk, hogy ez egy jó megközelítés, a dohányipari marketing egyre inkább a fiatalokat célozza meg, ezt a legszigorúbban meg kell akadályozni. Az iparból kiszivárgó dokumentumok alapján azt látjuk, hogy kifejezetten arra törekszenek, hogy a demográfiai hullámokat meglovagolják, és egyre inkább a fiatalokat célozzák meg. The evidence presented by the appearance of products available on the market. Úgyhogy eh, mivel ez eh, e, mai és előző üléseink során is és a dokumentumokból kiderül, ezért szeretnénk olyan módosítókat benyújtani, amelyek eh, az eladási pontokon történő reklámozást is tiltanák. 2009-ben kezdődött ez a folyamat, kimutatható pozitív hatása van az ilyen tilalomnak a fiatalok körében. Van még egy másik gond is, ugye az ízesítéssel. Itt, itt is szigorúbbak lennénk. Nem, nem indokolható, hogy mert keverjenek ízanyagokat a dohány ba nyilván azért, hogy vonzóbb legyen. Itt e- ezt tiltani kéne, és vissza kéne szorítani az ízesített dohánytermékek körét. Ahogy az irányelv is javasolja, és jelenleg kimondja, az, az, az additívum okat fel kell sorolni a csomagoláson, mindaz, ami nem dohány levél, annak ott a helye, a nevének a helye a dobozon. A cukor is így... All the tobacco product. Even if it does not produce a clear, distinctive flavor. Is ilyennek számít, és ö, ö, még hogyha önmagában az ízesítőanyagoknak nincsen egészségügyi hatása, bár lehet, akkor is ezeket fel kell tüntetni, mert a dohányzásra való rászokást szolgálják ezek az adalékok. Az adalékok, amelyek a mérgező hatást fokozzák, vagy a rászokás esélyét növelik, betiltandók. Végül pedig a címkézési rendeletet úgy kell ki, egészíteni, hogy az a cigar szivarokra és a pipákra és a tubákra is vonatkozzon. Az ilyen tilalmaknak kimutatható pozitív hatása van az egészségre, különösen az ifjúság körében kell erre odafigyelni. Én is megvárnám a hetedikén megtartandó meghallgatást, ahogy a kollégák is, az e-cigaretta hatásai jobban megismerendő, de az eddigi egyeztetések és dokumentumok alapján számunkra jelenleg úgy tűnik, és egyre jobban úgy tűnik, hogy ezeket a termékeket sem szabad kivonni a szigorú szabályozás alól. Köszönöm még egyszer Lindának a nagyszerű munkát és azt a modalitást, amelyben velünk megtárgyalta ezt a témát és ahogyan tárgyalt az iparral és más szereplőkkel. Köszönöm mindennek tehát a nagy munkát. Thank you very much. Uh, I'm always... Köszönöm szépen. Mindig akkor kerülök ide az elnöki székbe, amikor sokan jelentkeztek, és már nincs idő, úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy legyen kedves, és másfél percre korlátozza magát. Tudom, érdekes a téma, sok mindent lehetne mondani, de hogyha nem tartjuk be a másfél percet, akkor az utolsók nem tudnak hozzászólni, és a bizottság sem kap, kap szót. Pilára Ayuso az első. Köszönöm szépen, elnök úr, próbálkozom ezzel a másfél perccel. Egészségügyi kérdésről van szó, és jó lenne, hogyha a dohányosok leszoknának, és a fiatalok nem szoknának rá. Jó lenne, nem, nem hiszem, hogy az a lényeg, hogy a, a cigaretta ö, csomag hogy néz ki, a cigarettes doboz hogy néz ki. Sokkal fontosabb az, hogy a fiatalokat tájékoztassuk, az iskolákat megfelelően tájékoztassuk, Szerintem, hogyha azt gondoljuk, hogy a nők azért veszik meg a cigarettát, mert a doboz rózsaszín, akkor kicsit butuskának, butuskának képzeljük a nőket. Nos, ugye 18 évvel előjöknek nem is lehet eladni a cigarettát. Aki dohányozni akar, az úgyis hozzájut. Jó lenne, hogyha azt elmegyereznek az embereknek, hogy ha, hogy szokjanak le a dohányzásról, mert az Káros az egészségre, tehát tájékoztassunk, képezzünk, okítsunk. Tehát ez egy egészségügyi kérdés. Egyáltalán nem a cigarettás dobozról van szó. Egyébként pedig márka függő a cigarettás doboz kinézete. Egy cigaretták bár, bármennyi is a nikotin tartalma, nem hiszem, hogy ezt a gyógyszertárban kér árusítani, hát majd megvárjuk, hogy mit, mond a, mit tudunk meg a hearingen. Az egészségügyi következményekre kell odafigyelni. És ha az emberek úgy gondolják, hogyha valamit a gyógyszertárban árulnak, akkor ez csak jó lehet az egészségnek. Erre figyeljünk. Uh, thank you very much. Uh, next... Köszönöm szépen. Jolanta Hibner. <clears throat> Sprawy zdrowotne są jakby podłożem do tego... Köszönöm szépen nagyon fontos eh, ez a téma, és ez volt a bizottság alapja, a bizottság javaslat alapja is. Teljes mértékben egyetértek Lindával, nem szabad az interneten megtiltani. Meg, meg kell tiltani a dohány értékesítését az interneten, tudjuk, hogy kiül a számítógép másik oldalán. Ezen kívül semmilyen minta nem lehet a csomagolásokon, semmilyen díszítés. De Lindához fordulok, és azt kérem tőle, hogy gondolkodjon el azon, hogy nem lehetne egy pontot felvenni a dokumentumba, hogy a tagállamok saját hatáskörükben információs rendezvényeket vagy oktatást szervezhetnének, vagy akár kampányokat is szervezhetnének a dohányzás ellen. Úgy gondolom, hogy 18 éves kortarban kell meghatározni a, a, a korhatárt, annak érdekében, hogy ne túl sok fiatal tudjon a, a dohányzásba belekezdeni. A másik dolog, meg kell tiltani az aromatizált dohánytermékeket, amikor egyeteműen bebizonyosodik az, hogy ezek a termékek mérgezőek vagy függővé teszik a használókat. Az e cigaretták esetében meg kell tiltani ezeket is nyilvános helyen, hiszen ezekben is van nikotin, és egy minimális korhatárt kell szabni az, e- ezek megvásárlásához. Chris Davis következik. Until three months ago, I had never even heard. Hát két-három perccel ezelőtt én nem is hallottam ezekről a cigarettákról. Aztán amikor eh, erre volt szó egy újságcikkben, akkor eh, nagyon sokan írtak eh, leveleket kézzel, és azt mondták, hogy mindent megpróbáltam már, hogy leszokjak a dohányzásról, és semmi nem működött, állandóan visszaszoktam, viszont ezek az e ezek, ezek működnek. Én meg vagyok arról győződve, hogy ezek segítenek, nem halnak meg az emberek, javasul, javul az egészségük. hogyha valaki nem használ leszokásra ilyen egyszerűetet, akkor sokkal többen fognak meghalni. A professzor is írt egy levelet, ő azt mondta, hogy eh, az e-cigaretta valóban zavaró lehet a dohányipar számára, hiszen az emberek leszokadtak a cigarettáról. Voltak olyan levelek is, amelyben azt mondták, hogy az e-cigaretta szívása után rájöttem, hogy a dohánynak eh, undorító íze van. Egyébként nincs gondom azzal, ha különböző ízeket tesznek bele az e-cigarettába, mert akkor legalább nem térnek vissza a dohányzásra az emberek. Tehát minimális korlátozásokat kell bevetni, és de szerintem ez életeket menthetne meg. Ami a fiatalok dohányzását illeti, nem annyira menő ez, de hogyha például arról van szó, hogyha valakinek már egészségügyi gondjai vannak, akkor nagyon nehezen tud leszokni a dohányzásról. Tack så mycket. Eh, Åsa Westlund. Köszönöm szépen. Eh, Minska tobaksanvändningen. Megköszönöm ezeket a javaslatokat. Nos, nagyon fontos az, hogy a fiatalok körében csökkentsük a dohányosok számát. Mindenképpen gratulálnom kell Lindának a kitűnő munkájához. Én is a, a SNÜSZ kérdéséről szeretnék beszélni. Nos, ne felejtjük el, hogy a svéd csatlakozásnak feltét, előfeltétele volt, hogy a snüsz ne nyúljon hozzá Európa. A SNÜSZ csak a szűz csak Svédországban értékesíthető, külföldre nem vihető ki de hát a csatlakozáskor ez volt az egyik előfeltétel. A snűz, akkor is snűz, hogyha van benne adalék anyag, meg akkor is, hogyha nem. Egyértelműen svéd termékről van szó, ez más eu országban nincs ott. Olyan termék ez, amelyről nem szól jó szabályzás, tehát az európai irányelvek nem vonatkoznak rá, nem oldja meg így a problémákat. Hogyha a snooze-t betiltják, akkor nyilván mást kezdenek majd uh, szipálkolni a, a svédek. Jó lenne, hogyha tehát a snűzt, ezt a svéd uh, tubákot kivennénk az irányelv hatája alól. A snooze a hatos cikkből ki kell kerülnie. Ez a az adalékokról és aromákról, ízesítőkről szól, jó lenne, hogyha hogyha ö, tartanák magunkat a megállapodáshoz. Péter Lize. Linda. Köszönöm Lindának a jelentés tervezetet. Én azt a véleményt képviselem, amit Karl-Heinz Florenz is a néppárt részéről mondott nem akarom megismételni. Két-három lényeges dolgot azonban elmondanék. Az adalékanyagoknál a hozzáférésről volt szó, volt Thomas Holmeyer egy másik ülésen ezt már kifejtette. Ezzel érdemes lenne intenzíven foglalkozni, mert a bizottsági javaslat, ha jól olvasom, akkor ezt megengedni ezeknek a terjesztését, pedig károsak ezek is. És úgy tűnik, hogy ö, egyes szubvenciók újrabevezetését egyesek itt támogatják. Kérem a kollégákat, hogy ne csatlakozzanak ezek köréhez. Látom, meg akarnak felelni a tanács elvárásainak, mert egyelőre még nincs specifikus dohány szubvenció. Egyre jobban fel kell hívni a figyelmet, mondja Linda McEwen, a passzív dohányzásra. A listán 14 szöveges képes felszólítás van, ebből kettő foglalkozik a passzív dohányzással. Nekem lenne javaslatom orvosi gyakorlatomból. Például a dohányzás hozzájárulhat az embrió halálhoz és rontja az aszmás gyerekek állapotát. Ezek nyilvánvaló összefüggések, és ha harmadik személyeknek okozunk egészségkárosodást, az még rosszabb, mint hogyha magunkat mérgezzük. Pádó, addig következik. Bártalodzi úr, köszönöm. Próbálom azokat a dolgokat kiemelni, amik még nem hangzottak el. Megköszönöm Linda szenvedélyes munkáját. Úgy vélem, hogy a dohányzás elleni harc rendkívül fontosá kell kerülni, hogy a fiatalok rászokjanak. Szerintem ezt nem ilyen prohibicionista módszerekkel kell azonban megtenni. Tehát ne, nem így kell megszabni a fogyasztók viselkedését. Szerintem tájékoztatni kell képzéssel, például iskolákban, oktatáson keresztül, vagy más kezdeményezésekkel. Olaszországban megtiltották a kiskorúaknak a dohány vételét, és számos más intézkedést léptették életbe, hogy csök, lecsökkentsék a dohányosok számát. a márkátlan csomagolás szerintem ö, egyéb kérdéseket vet fel, szellemi tulajdonjoggal vagy belső piaccal kapcsolatban, tehát ez nem igazán megvalósítható. És nem lehet szerintem úgy betiltani a, a, a összetevőket, hogy nincs mögötte nem áll mögötte megfelelő tudományos háttér, tehát ezt nem kell megtenni. Még egy dolog, egy cigaretták egyetértek az előttem szólóval, az egy cigaretták segíthetnek a leszokásban, tehát próbáljuk segíteni azokat, akik ezen, ezen irányba kívánnak haladni, hogy leszokjanak. Köszönöm. Morkunaitė, asszony. Kadangi a dolg, įvairiausių argumentų buvo. Köszönöm. És köszönöm az előadónak, az árnyék előadóknak is, amit elmondtak. Egy aspektust szeretnék még hozzáfűzni az elhangzottakhoz a csempészéssel kapcsolatban. Sokan beszéltek a hamisításról. Én azt kérdezném az Európai Bizottságtól, hogy önök mekkorára becsülik a csempészés arányát, volumenét, és hogyan látják ezt a jelenséget? Állítólag 35%-a a dohány termékeknek hamisítvány és csempészáru, de ez csak egy beslés, mások szerint akár ez 50%-ot is elérhet. A bizottság látja a probléma méretét? Itt ugye a határvédelem kérdése is felmerül. Én litván vagyok, nekünk vannak külső EU-s határaink, nem EU-s tagállamokkal. Mi elfogadtunk otthon néhány speciális határvédelmi szabályt, nem lenne szükség hasonlókra itt Európában, hogy a csempészés mértékét csökkentsük. Milán, parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Hangsúlyozni szeretném, hogy a dohányzás egyfajta ö, gyilkos fegyver, és ráadásul függőséghez vezet. Meggyőződésem, hogy ott kéne megragadni a problémát, amikor egy ember rászokik a dohányzásra, ezért kéne megfelelő propagandával, tájékoztatással a, még rá nem szokottakat tájékoztatni arról, hogy mekkora veszély ez. Illetve azt a kisebbséget, akik leszeretnének szokni a dohányzásról, pedig minden lehetséges eszközzel meg kell támogatni, hogy erre tényleg legyen esélyük. Az oktatás, a nevelés is nagyon fontos. Gyermekeim nem dohányoznak, mert mi úgy neveltük őket, nem mintha nem érte volna őket dohányreklám bőségesen. Az EU-ban a dohány ipart és az egészségügyi támogatást azonban szubszidiális szabályok alapján kell meghatározni. A helyi viszonyokhoz kell illeszkednie minden szabálynak. Ne ismételjük meg a múltban elkövetett hibáinkat, mint például azt, ahogy az, az, a nap erőművek kapcsán tettük a dohány termékek hamisítása és illegális kereskedelme ellen is fel kell lépni. Fjellner úr, az, hogy eh, a fiatalokat meg akarjuk akadályozni abban, hogy dohányozzanak, ez jó, de mit teszünk azok, akik már dohányoznak? És itt nagy hiba az, hogyha a legkevésbé ártalmas eh, dohányterméket és eh, szabályozni akarjuk, és ezért egyetértek Chris davis az e-cigaretták tekintetében. A nősz, és ezt már elmondtam korábban, el kell mondjam azt, mit mondtak volna a franciák, hogyha az EU tör- megtiltotta volna a bort, engedélyezte volna a vodkát. Nem tartjuk így fenn a státuszkót, ez még, még bizarabb lesz így. El, megtilt, betiltjuk a, a bort az EU-ban, megengedjük a vodkát, de, de mindent megtiltunk, kivéve a a Franciaországban, mert igazából most a javaslatban egy olyan terméket szabályozunk, amit nem akarunk a belső piacon. Vagy azt mondjuk, hogy lesz snus a belső piacon, és ebben az esetben megfelelően és keményen kell szabályoznunk, vagy pedig azt mondjuk, hogy nem akarjuk a belső piacon a snus de akkor egyetemket van a szabályoznunk. De eléggé skizofrén a helyzet most, azt mondjuk, hogy Európában meg kell tiltanunk, de Svédországban ezt szabályozni kell. Kicsit azért ez furcsa, és személyesen én, én jobbnak tartom Chris Davis javaslatát. Minden, ami megakadályoz az embereket abban, hogy ne halljanak bele a dohányzásba, az jó, de legalábbis meg kell állapodnunk valamiben. Nem mondhatjuk azt, hogy egyáltalán akarjuk ezt a belső piacon, viszont Svédország pedig szabályozni akarjuk ezt, ez nem igazán következetes hozzáállás. Köszönöm, Georgios Komucákos a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a, az irányelv javaslatot, és azt a munkát, amit Linda elvégzett a dohánytermékekkel kapcsolatban. A cél az az, hogy a fiatalokat meg lehessen védeni attól, hogy rászokjanak a dohányzásra, és a módosítók nagy része, amit benyújtott a jelentés készítő a szabadságban, azok pontosan ezt célozzák meg, és ezért a jó irányba haladnak. Ugyanakkor szeretném elmondani azt, hogy nekem problémám van egy ponttal, és mivel kevés az időm, csak erről szeretnék beszélni, nem tudom, hogy mik a tudományos adatok, amelyek megfelelően kezelik a vékony cigaretták kérdését. Ezek valóban vonzóak, e, a fiatalok számára tényleg rábírják őket a dohányzásra, és vonzóak -e ezek az idősebbek számára, akik már eleve dohányoznak. Ezt az eredeti bizottsági javaslatban nem fették le, és nem igazán volt ez tárgya a nyilvános vitáknak sem megfelelő szinten. Tehát az, hogyha nincsen rugalmasság, hogyha csak tilalom lesz, legalábbis ez tűnik ki a megkeven módosításokból, ez eléggé önkényes eljárás. Vannak más pontok is, amelyekről szeretnék amit erről lehetne beszélni, de összességében jó irányba halad ez, kivéve a vékony cigarettákat. És eh, Theodoros Kilikakis. Well, thank you. Theodoros Kilikakis következik. Köszönöm szépen, először is köszönet a jelentéstevőnek. Én soha életemben nem cigarettáztam. Nem is tudom, hogy miről maradtam le. De azt tudom, hogy már a 70-es évek elején felően tájékozódtam, és így nem kezdtem el dohányozni. Szerintem itt leginkább a tájékoztatásról van szó, kulturális viselkedés kérdése ez, illetve hogy mennyibe kerül a termék, és hogy hol lehet dohányozni. Otthon, vagy vagy máshol is. Megpróbáljuk áruként keresni, áruként kezelni a dohányt, de ezzel szerintem nem jó utoljárunk, mert így lecsökkentjük az ára, árat, és elő, előnyt élveznek majd a csempészet cigaretták. Így könnyebb lesz a fiataloknak a dohányzás, mert ugye például Európa déli részére eléggé meghatározó szempont az, hogy mennyi pénze van a fiataloknak megpróbáljuk elérni, hogy a fiatalok ne dohányozzanak. Szerintem nem ezt tesszük, hanem sokkal inkább a dohányzás okozta gár, károk csökkentését. És hát ugye a dohányzás melléktermékeihez oda tartozik a füst is. Kriszel egyetértek, mindent meg kell tenni azért, hogy segítsük a dohányzókat. Itt nagyon sok emberről van szó, sokakra lesz hatása. Köszönöm szépen. Mário Pirillo következik. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A dohányzás káros. 25 éve vagyok ex-dohányos, és éppen ezért próbálom azt elérni, hogy a dohányzás okozta kárt csökkenteni tudjuk. Minden McEwen, a jelentéstevő, ott utalt aggasztó adatokra. Tehát a prevenció van leginkább szükség, egészségügyi megelőzésre, és így a ö, szociális és pénzügyi kár csökken. számos javaslatot hallottunk, csomagolásról, másról, hogy meggyőzzük a nőket és a fiatalokat arról, hogy ne dohányozzanak. A dohány cégek nagyon ügyesek abban, hogy hogyan lehet, más, hogyan lehet úgy dohányzókat megkaparintani. Oda kell figyelni a európai polgárok egészségére, a költségek tehát az ár növekedése nem feltétlenül riasztó, eredendő hatású. Ezt láthattuk. És hogyha az ár nem elég, és az egészségügyi megfontolások nem elegek, akkor mit lehet tenni azért, hogy a dohányzás okozta kárt csökkentsük? Szerintem a megelőzés a kulcs, célzott oktatásra, tájékoztatásra van szükség. Nagyon költségesek a leszoktató kezelések, és hosszú ideig tartanak. El kell érni azt, hogy a új generációk ne hajtsák meg a fejüket a dohányzás előtt. Hogyha ezt megteszünk, akkor az már nagyon nagy eredmény. Néhány módosítót be fogok én is nyújtani, és kielégíteném ezzel megkevent azt. Nagyon sok felszólalási időt felhasznált, másfél percben állapodtunk meg. Just a lot of speaking time. We need to go to the next speaker. Thank you very much. Um, meg kell adnom a szót a következő felszólalónak. Saldemos, Okuni and Mikulasic. Következő felszólalóink. Köszönöm elnök úr a szót. Linda nagyszerű munkát végzett. Támogatom. Amit a normalizált csomagolásról mond, a múltkori vitában furcsa érveket is hallottunk. Ez a normalizált csomagolás állítólag növeli a dohány vonzerejét, mert ez lesz a tiltott gyümölcs. Én ezt nem osztom, nem tudom, hogy embereknek miért ez a véleménye az e-cigarettáról. Ez egy bonyolult kérdés, és kemény a lobby erő. Szimpatizálok azokkal, akik az elcigarettát használják a leszogás érdekében. Ha ez segít, akkor jó, hogy van. De az biztos, hogy ezt is kell szabályozni, és nem mindegy, hogy hogyan tesszük ezt. Egyes országokban, tagállamokban is van már szabályozás. Nem szabad betiltani, mert ha bárkinek segítenek, akkor ez már jó. És hogy az engedélyezésre hagyjunk időt, az is fontos. Meg kéne majd a meghallgatáson ismerni a pro és kontra érveket, és akkor meglátjuk, hogy mi, mit döntsünk. Krisz szerintem egy kicsit túllő a célon, amikor az elszigarettáról beszél, értem én ezt, hogy miért van. Ami a vízipipát illeti, nem igaz, hogy csak idősek használják. Én azt hallom, hogy egyre divatosabb fiatalok körében is, tehát ez a megállapítás nem igaz, hogy csak az idősek szívják, éppen ezért fog, foglalkozni kell vele. Ami pedig a cukrot, mint additívumot, adalékanyagot illeti, a cukor nagyon additív, vigyázni kell vele. Eu também fui fumadora e infelizmente... Eh, Köszönöm szépen, én is ex-dohányos vagyok. És lát, láttam, hogy barátaim tüdőrákban életüket vesztették, pontosan azért, mert kemény dohányosak voltak. A dohányzásról tudjuk, hogy egészségkárosító hatású, de szeretnék egy kivételes esetről beszélni. Itt nem arról van szó, hogy mennyire vonzó a csomagolás, mennyire csillogó. Nem, arról van szó, hogy a a polgárok egészségét védjük. Sokan nem is tudják, hogy milyen csomagolási lehetőségek vannak, ezre nem figyeltünk, nem figyeltek a jogszabályok. Gondolok például a azori szigeteken a do, ö, cigarettás dobozokra, ilyen kicsik, a ö, benne lévő cigaretták is kisebbek. A harmad, harmadik cikkben azt láthatjuk, hogy a cigarettás dobozokat papírból kar, vagy kartonból lehet elkészíteni. A 9-es cikk G pontjában pedig azt láthatjuk, hogy 74 mm-nél magasabb, vagy hosszabb, és 53 mm-nél szélesebb nem lehet a doboz. De hát ez a doboz nem illik ebbe a sablomba Vannak olyan, vannak olyan dohánycégek, vagy csomagoló cégek, akik már több mint száz éve működnek. Hát ezeket nem lehet egyik napról a másikra másikra átszerelni. Elnök úr, nem kellett volna az elején hagyni az embereket, olyan sokáig beszéljenek, elnézést, de én nem tudom másfél perc alatt elmondani a véleményemet. Elnök. Az elején árnyékelentéstevők voltak, két és fél perc után elveszem a mikrofont, mert mások, mások nem tudnak beszélni. Akkor azt hiszem elmondta a véleményét a csomagolásról. Folytatja a hozzászóló. Nos, hogyha bezárnának ezek a dohánygyárak, akkor nagyon komoly munkanélküliséget generálnának, és Portugáliában így is nagyon magas a munkanélküliségi ráta, és ennek nagyon komoly gazdasági következmény lehetnek. Tehát nem csupán egészségügyről van szó, hanem arról is, hogy Portugáliában ilyenek a viszonyok. Michel Rivasi következő. Président, et merci à Linda là pour son rapport, parce qu'il apporte euh, pas mal de solutions. Moi, je pense que... Úgy gondolom, hogy tudnunk kell, hogy mit akarunk azt akarjuk, hogy csökkenjen a dohányosok száma. És két fő gondolat van, ugye, csökkenteni kell a vonzerőjeit és a függőséget. Ami a vonzerőt illeti, nagyon, szem, nagyon számít, hogy milyen a csomagolás. Itt vannak nőknek szánt termékek. Nézzék meg, hogy mennyire nem mindegy, hogy hogyan néz ki a termék. Ezek szexi módon néznek ki, és a nők akkor is megveszik, ha nem kell nekik, mert azt hiszik, hogy csak jó lehet. Ez fontos szempont. Tehát a csomagolás nagyon fontos kérdés. Ha rá van írva, hogy tüdőrákot kapunk, az már jó, de ne legyen egyéb szempontból sem vonzó, és ne legyen aromatizált csokoládé, mandula és cukorízű, mert ez mind-mind növeli a hozzászokás esélyt. Nekünk parlamenti képviselőként azt kell mondani, hogy amennyire csak lehet, vissza kell szorítani főleg a fiatalok számára vonzóva tevő tényezőket. A másik pedig a függőség. A függőséget a nikotin okozza. De az adalékanyagok is erősítik ezt. Van egy pozitív lista, és van egy negatív lista. Mi az, amit meg lehet engedni, és mi az, amit nem. Ismerem én, hogy mit mondanak a dohánygyártók, mindenről letagadják, hogy van ö, adaléknak ö, ö, hozzászokást erősítő hatása. De van ilyen. Be kell tiltani az ammoniákumot, az ammoniát, mert segíti a nikotin felszívódását a szervezeten, és ha ezeket mind betiltjuk, és ezáltal sikerül a függőséget csökkenteni, és átállni a dohányosoknak az elektromos cigarettákra, vagy elektronikus cigarettákra, akkor elértük a célunkat. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A biztonság és a hatékonyság legyen vezérlő szempontunk. Sárlomusz kap szót. Köszönöm szépen. Röviden támogatom Linda nagyon jó megközelítését a dohány irányával kapcsolatban. Tényleg a csomagolások méretével és kinézetével kapcsolatban valóban szabályozásra van szüksége. Én nem dohányzom, de hogyha miután láttam ezt a kis rózsaszín dobozkát, nekem is megtetszett. Ez tényleg vonzóvá teszi a dohányzást, ezen változtatnunk kell. és ezért örülök annak is, hogy az elcigarettekkel kapcsolatban is lesz meghallgatás. Számos hasonló kérdés merült fel bennem és mint a kollégákban. Jó lenne, hogyha közösen tudnánk tájékozódni arról, hogy mi a jó és mi nem. Úgy gondolom, hogy az e-cigarettákat is szabályoznunk kell. Nem kell ezeket megtiltani, csak szabályozni kell. Utolsó pont. Nagyon fontos az, akkor is, hogyha az, a dohányirányelv azt célozza meg, hogy a fiatalokat eltántorítsa a dohányzástól. Nem szabad elfelejteni azt, hogy vannak olyanok, akik már dohányoznak, és rájuk is koncentrálni kell, és csökkenteni kell a veszélyes anyagok tartalmát a cigarettákban. Nem hiszem, hogy ezt az egyére lehet hagyni, és ezért kell mindenképpen foglalkozni ezzel az irányelvel. Köszönöm, mondja az elnök. Kollégia. én Köszönöm a szót. Kedves kollégák, gratulálok Lindának az e- jelentéshez, de vannak, vannak dolgok, amelyek kérdőjeleket vetnek föl. Heinz Florenz már nincs itt, de ő vetette föl, hogy a közegészségügy szempontjából 300 halál eset e-, e, e, okoz Európában a lezuhanó repülőgép, tehát ennyien halnak meg légi balesetben, és ha ilyesmi történik, akkor azonnal kivizsgálják az esetet, és betiltják, és stb. stb. Nekünk ugyanilyen keménységgel kéne fellépni a dohányiparral szemben. Ami a fotókat illeti a csomagoláson, egyetértek, hogy jó legyen elrettentő fotó. De nem ez a gond. De nem ez a megoldás sem, hogy most 60 vagy 70 százalékát tölti ki a csomagolásnak a fotó. Nem ez a kérdés, hanem az, hogy miközben luxus termékeket, női termékeket, bőr, egyéb termékeket lehet ö, ö, reklámozni, ö, és ott el lehet rejteni dohányreklámot ezekben, az a baj. És az az első legesen, hogy a pedagógia az iskolai oktatás nem tér ki erre kellőképpen. Mit lehetne tenni? Főleg itt lehetne valamit tenni. Az oktatás intézményekben, akármilyen is legyen ez, kéne kötelezővé tenni a dohány ellenes oktatást minden szinten. És persze reklám ellenreklám kéne. Amikor például eszünk, ugye ezt az tagállamok megfinanszírozhatnák, hogy dohány ellenes reklámok, rák, rákot, rák hatá, rákos hatásban mutatás reklámok jelenjenek meg a tévében és mindenhol. Mert az, amikor a fiatalok rászoknak a dohányzásra, az a fő baj, az a rossz pillanat. Ezt adó szabályokkal is lehetne segíteni. Minden országban hiába vannak eretentő képek a csomagoláson, ez még nem elég. Gratulálok azoknak a felszólalóknak, mint az előttünk szóló volt, akik leszokott dohányosok. Utolsóként Mik- Miroslav Mikolavicsnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Szeretném vidáman befejezni ezt a vitát. Nézzük gazdasági szempontból ezt a perspektívát manapság már csak a pénznyelvét értjük, ez így van, és a, az állampolgárok is csak a pénznyelvét értik, és ezt meg kell mutatni nekik azt, hogy mi mennyibe kerül ezen a területen, mennyibe kerül egy krónikus bronkitisben szenvedő páciens, mennyibe kerül egy asztmás, az államnak éveken át fogják kezelni ezt a szemét, mennyibe kerül az államnak egy terapiu, dostanie egy rádioterapiu, nakoniec zomr. Egy tüdőrákban szenvedő a kezelés alatt ezek a személyek nem tudnak dolgozni, és a kezelés is valakinek meg kell fizetnie. Egy beteg ember halála már senkit nem érint meg manapság, és ezért inkább a pénzre kell koncentrálnunk, és magyarázzuk el az állampolgárnak azt, hogy hogyan működik a pénz, és ezzel nagyon sokat tudnák megtakarítani az egészségügy területén, de nagyon sok páciens is meg tudnák menteni. Megdöbbenve hallgattam azt, hogy más szabadságból származó kollégák azt állítják, hogy ez a probléma nem annyira súlyos. Úgy fognak szavazni, hogy eh, a fáradozásainkat eh, megbénítják majd, és ez nagyon sajnálatos. Egy dolog, nem lehet közömbös számunkra. Már 14-15 éves kislányok elkezdenek dohányozni. Ez már egy járvány. Orvosként úgy gondolom, hogy néhány év múlva ez a súlyos probléma lesz. Ezek a lányok néhány év múlva anyák lesznek, és hogyha terhesek lesznek, akkor gondokat jelentett ez. Köszönöm szépen, bizottság következik. Tudom, hogy legalább hárman vannak. Hát jó lenne, hogy ha felosztanák maguk között az időt, de Lindának még a végén kell 4-5 perc, de hagyjanak maguknak, hagyjanak még 5 percet Lindának. Igen, köszönöm szépen. Az összes kollégám nevében fogok beszélni. Megköszönöm a jelentéstevőnek ezt a kiváló jelentést, és köszönet az összes árnyék jelentéstevőnek és képviselőnek a kiváló észrevételekért. Örülünk nagyon annak, hogy a legtöbb javaslatunkat támogatja a jelentéstevő. Én arról fogok inkább beszélni, ahol a jelentéstevő örmény eltér a miénktől. Nézzük a plain packaginget. Vagy full standardized packaging néven fut ez. Erről, erről is szól a a hatás tanulmány, és arra jutottunk, hogy részleges megközelítés kell. A jelenlegi irányelvben nincsenek képek, ábrák, csak tíz tagállamban használnak ilyet. Tehát következő logikus és jó lépés tehát, hogy kötelezővé tesszük ezeket a fotókat, fényképeket. Nincs megfelelő bizonyíték arra, hogy ez a standardizált csomagolás mennyire jó, csak az ausztrál jogban van ilyen. Kérdés tehát, hogy a full, a teljes standard csomagol, kötelező csomagolás és a, és a ö, bizottságjavaslat között van-e egyáltalán különbség. Ausztráliában egyébként a VT már megnyert egy, egy ügyet, és, de a WTO jogszabályok még nem teljesek. Ha a tagállamok közül sokan úgy hiszik, hogy hajlandóak szigorúbb jogszabályokra, hogyha ez meg, hogyha ezt lehetővé teszik a jogszabályok, az EU-s jogszabályok. Fontosnak tartom azt, hogy 5 év elteltével, tehát a hátába lépés után 5 év elteltével felülvizsgáljuk ezt a kérdést, csomagolási kérdést. Nézzük a határon átnyúló értékesítést. A hatás tanulmányban sok mindennel foglalkozunk. Mi azt mondjuk, hogy az értékesítőknek mindenképpen értesítő rendszerben kell részt venniük, tehát értesíteni kell az eladott cigarettamennyiségről, és meg kell győződniük arról, hogy nagykorú a vevő. A parlament nyilván úgy véli, hogy ez nem jó. Nézzük a vékony cigaretták kérdését. Egyértelmű adatok vannak arra, hogy a nőknek, illetve a fiatal nők számára különösen vonzóak ezek a, ezek a ezek a cigaretták, és kérem szépen, az egyik nagy dohány cég ingyen osztogat vékony cigarettákat, hogyha az ember bejelentkezik, bejelentkezik interneten, és vállalja, vagy e, igazolja azt, hogy nő deklarálja, hogy nő. Nézzük az e kérdését, sokan utaltak erre. A bizottságnak nem szándéka, hogy betiltsa az e-cigarettákat, sokan gondolják ezt. Mi azt szeretnénk, hogy az íg cigarettákban rejlő leszokási lehetőségeket kihasználjuk. Jó lenne, hogy ezek biztonságosak lennének, jó minőségűek, és nem akarjuk, hogy a fiatalok ezen keresztül legyenek nikotinfüggőek. A jelenleg elérhető e-cigaretták közül sok egyáltalán nincs engedélyezve, nem is, ér, ér, nem is értékelték ki őket. Sőt, az, el, az árusítók közül sokan úgy vallják, hogy nem, úgy azt mondják, hogy nem is tudják pontosan, mennyi nikotin van benne. Vannak egyébként nikotin helyettesítő kezelések, amelyek szintén tartalmaznak nikotin, de ezek mind van engedélyezési eljárás. Az e-cigarettákat leszokásra használják leginkább, de a kockázati ö, kockázat kontra haszon elemzést még nem végeztek. Szerintem a engedélyezés nyilvánvaló, szükségessége nyilvánvaló. Egyéb kérdések jellegzetes ízesítés. Nyilván a, arról kell leginkább beszélni, hogy mennyire vonzó a cigaretta a fiatalokat, ez sokszor arra buzdítja, hogy cigarettázzanak. Nagyon fontos az, hogy hány éves korban kezdenek el cigarettázni a fiatalok. A dohány cégeknek nagyon könnyű olyan cigarettát előállítani, aminek nincs jellegzetes ízesítése. Mi azt mondjuk, hogy lehessen tesztelni a különböző ízesítőket, illetve ö, szaganyagokat. Aztán ott van az illegális kereskedelem. Nos, ez már most létezik, nagyon komoly probléma, és maga a márka, mint olyan, nem, ö, nem erretentő, sőt, minél menőbb egy, egy márka, annál nagyobb a késztetés, hogy ezt lekopírozzák. Arra kell tehát gondolnunk, hogy hogyan lehet kevésbé vonzóvá tenni a cigarettát, illetve hogyan, illetve segíteni kell a tagállamokat abban, hogy felvegyék a harcot a illegális kereskedelem ellen. be kell tiltani az összes olyan anyagot vagy adalékanyagot, amely növeli a függőséget, vagy mérgező. Jó lenne, hogyha ez a része jogszabálynak könnyen értelmezhető lenne. Utolsó mondandom, snűz. A jelenlegi irányelv már szól a snűzről, az Európai Unióban betiltják ezt a terméket. Svédország derogációt kapott, ez pedig a forgalomba hozatali tilalomra vonatkozó derogációt. Ez a helyzet jelenleg, ez a status quo, a bizottság nem kívánja ezt a helyzetet megváltoztatni, hiszen nem változott semmilyen feltétel. Ezt még elkívántam magyarázni, sőt, még egy utolsó pont. Sokan felvetették, hogy a WTO keret egyezményével harmonizálnia kell a mi jogszabályunknak, mi nem részesítjük előnyben az európai gyártókat, és fontosnak tartjuk azt, hogy az arányossági tesztet elvégezzük. Köszönöm. Linda, összefoglalnád? Rövid leszek, nem tudok ki, nem akarok minden részletre válaszolni. A tolmácsok nagyon régóta ülnek velünk, és bizonyára már kimerültek. Köszönöm a árnyékelőadóknak a hozzájárulásukat. Ha az így megy tovább, akkor sikerül elérnünk, hogy jó szabályozás szülessen. Vannak nézeteltérések közöttünk, az e-cigarettáról lesz tehát az a meghallgatás. Sokan azt mondják, hogy ezeket kis cégek gyártják. Ne felejtsük el, hogy a legtöbb e-cigarettát Kínában gyártják, nem Európában. Ennyit arról, hogy ezek mennyire kis cégek, és hogy mennyire, mennyire minőségi termékekről van szó. Az importőrök egy része kis cég, de mások nagyok, nagy importőrök. Úgyhogy ha nem akarjuk azt, hogy vadul a fekete piacon árulják ezeket, akkor szabályozni kell ezt a piacot saját kormányaink már két-három éve foglalkoznak ezzel a kérdéssel, vannak már tanulmányok, adatok erről. Az USA-ban is foglalkoznak vele, tehát van mire támaszkodnunk. Alkóni asszony elment, de ő a fényképek kapcsán azt mondta, hogy nincs bizonyíték, de a a szövegek kevésbé hatnak a fiatalokra, mint a fotók, a grafikák. Tehát elrettentő erejűek a fotók. És a, az illatosítás, szagosítás, ízesítés pedig ö, vonza őket. Ezek tudatában Estrelle asszonynak ugye apró technikai felvetései voltak. Nyújtson be módosítót, és akkor megvizsgáljuk őket, azt mondanám. Ugye a 75% mint minimum, az szerintem alapvető feltétel. Amikor azt mondják nekem, hogy több hasznos, hozzáférhető ismeretre lenne szükség a cigarettáról, ezzel egyetértek, de nem hiszem, hogy ö, át kéne venni a közhivataloknak a gyártóktól ennek a felelősségét. Őket már köteleztük a, a reklám korlátozásra, meg az információ közlésre. Végül is, amikor a cigarettát eladják, akkor a negatív kampányhoz járulnak hozzá elvileg. Ha valaki egy konkrét márkát kér, és azt mondják neki, hogy ma, ma nincs, akkor az válasza a dohányosnak, hogy akkor, akkor nem, nem a másik márkát kérem, hanem a vékony cigarettát, amelyek garantálhatóan tudható, hogy kik gyártják és mi van bennük. Ez egy jó hír. Remélem, hogy a kollégák támogatják majd itt a fő vonulatot. Elnök úr fogja mindjárt bemondani, hogy meddig lehet benyújtani a módosítókat. Én várom a kollégáktól ezeket, és remélem, hogy élet okos szöveget alkotunk majd a végén. Köszönöm szépen mindenkinek. A kitartást a módosítók benyújtási határideje május 8-a déli 12 óra, de nem előtte két perccel, mert a titkárság megbolondul. 29-én, július 11-én lesznek a további határnapok, és szeptemberben kerül a plenáris elé a téma, holnap pedig 9-kor koordinátorok ülésével kezdjük a napot.